kis késéssel bár, melynek technikai okai vannak, amelyért, amelyekért elnézést szeretnék kérni. Mindenkit emlékeztetni szeretnék, hogy ellenőrizze le, hogy nála van-e a szavazókártyája, hiszen egyszer csak eljön az a pillanat, amikor bizony szükség lesz a szavazókártyára. Megnyitom a szakbizottság ülését, nagyon sűrű a napi rendünk, a mai nap napi Ezért tehát üdvözlök mindenkit, és meg is kezdjük az ülést. Először is fogadjuk el a napi rendet. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a jelentéstevő java kérésére Garcia úr a hatos napirendi pont kapcsán a mezőgazdasági termékek belső piacokon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések. Egy szava ezt a napirendi pontot csütörtökön 9 órára halasztjuk el. Mint mondottam, az előadó jelentéstevő kérésére. Ami pedig a július 7-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadását illeti, hogyha nincsen észrevétele senkinek, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Az ülésünk kim van a webben, mindenki számára a nagyvilágban látható, nyomon követhető az ülés, minden fordulata. Jelzem, hogy 16 nyelvre és nyelvről van tolmácsolás, eh, és még jelzem, hogy holnap pedig a 4Q2-es teremben folytatjuk a munkát. Ezzel pedig elkezdjük a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés összes szakaszának vitáját. Péter Jári július 23-án nyújtotta be ezt um, a módosítók benyújtásának határideje pedig július 25-e volt, tehát két nappal később volt, és um, mint hogy nagyon szoros volt az idő, ezért kevés idő állt rendelkezésünkre, és ezért csak angolul állt rendelkezésre a szöveg, és a módosítókat is angolul lehetett benyújtani. 24 módosítót kaptunk a szöveghez, és 66-ot a számokkal kapcsolatban. Megadom Péter Járnak a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jogosan mondtam, hogy az európai parlamenti választások okán a módosítók benyújtásának határidője nagyon rövid volt, de azért sikerült mindent megoldani. Köszönöm még egyszer a szakbizottsági kollégáknak a kitűnő együttműködést, de ugyanakkor jelezni szeretném, hogy az események beelőztek. A 2015-ös költségvetésről van szó, és természetesen hatalmas válság tanúi vagyunk a zöldség gyümölcságazatban. Nagyszerű a, a hozam minden ágazatban, ugyanakkor az orosz embargó miatt um, nagyon nehéz uh, értékesíteni a termékeket. Köszönöm a bizottságot, hogy azonnal 25 millió eurót biztosított a válság megoldására. Ugyanakkor mindenki, aki számolni tud, és végig számolta ezt az összeget, és lebontotta az egyes ágazatokra, pontosan tudja, hogy ez a pénz nem lesz elegendő. Ezért tehát kérni szeretném a szakbizottságot, hogy a szavazás után döntsünk egy olyan állásfoglalásról is, amelyben kinyilvánítjuk, hogy a költségvetési stabilitás szellemében, de ugyanakkor a további átcsoportosítások fényében készek és hajlandóak vagyunk arra, hogy a válságra megoldást keressünk a költségvetési eszközökkel. Nem tudjuk felmérni, mekkora a kár, de a válság itt van, jelen van, tanúi vagyunk. Holnap konkrét még eszmét cserélünk majd erről a helyzetről, a válság által létrehozott helyzetről, de összességében mégiscsak a Költségvetési Szakbizottságban dolgozó kollégáinknak ezzel a határozattal jelezni kellene, hogy még számíthatnak a részünkről valamit. Kérdem a, kollégák, kérdem a kollégákat, akik a házszabályt jobban ismerik nálam, hogy hogyan lehetne megoldani, milyen jogi formát lehetne találni arra, hogy ne vesszen el ez a szándéknyilatkozatunk. Az elnökre, az elnökségre tekintek, és kérdezem, hogy hogyan lehetne politikai szándéknyilatkozatot a legjobban bevezetni és megjeleníteni. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy mind a probléma maga égető, mind a felvetés sürgős választ igényel, tehát a titkárságban dolgozó kollégákra tekintek, hogy milyen eljárás jogi formát lehet a legjobban alkalmazni e cél elérése érdekében. De ugyanakkor kérem, hogy ezt a kérésedet a költségvetés elfogadása után test fel még egyszer azért, hogy a dokumentumainkban meg is jelenthessen ez. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést eleve holnap fogjuk megvitatni majd részletesen, mármint az orosz válság kérdését. Most pedig szavazunk. Rögvest, ha csak még valaki a szavazás előtt nem kéri a szót. Kenúr. Sí. My name is Bonanno, is a similar good year. Um, ehm, io ho presentato un emendamento. Egy módosítót nyújtottam be a rizsal kapcsolatban, amelyet változtatni szeretnénk, mégpedig szóban egy szoftosabb megfogalmazást keresek. A rizs piacot, illetve elsősorban az olasz rizst szeretném megvédeni ezzel a módosítóval, de persze az egész közösségi rizs termelésre kihat majd ez a módosító. Ez egy olyan módosító, amely nem egy konk- annyiban változtatja meg a szöveget, hogy nem ö, beszél egy konkrét szövegről. Azt kéri a bizottságtól, mondom a szöveget, hogy ö, a rizs ágazatban ö, figyelembe véve a piac egyensúlytalanságát ö, megfelelő intézkedéseket alkalmazom. Azt gondolom, hogy ezt a módosítót ilyen szóbeli módosító formájában benyújthatom, és ez talán mindenki számára elfogadható. Hogyha a szavazásra térünk a módosítóval kapcsolatosan, szeretném, hogyha felolvasná még egyszer majd a módosító javaslatát. Köszönöm. Van-e még valaki, aki szólni szeretne, úgy látszik, nincsen. Úgyhogy megkezdhetjük a szavazást. Gondolom mindenki elhozta magával a szavazókártyáját, legalábbis remélem. Meg is kezdhetjük tehát a szavazást. Van egy kérdése, tessék? Nincs itt a szavazókártyám. Itt ülök, és szavazni szeretnék. Akkor Oké, okay, Szóval így járunk el? Jó, értem akkor. Oké, Okay. Będziemy, będziemy uwzględniać, e, jeśli będzie taka różnica nieduża. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Hogyha kicsi a szavazat különbség, akkor figyelembe fogjuk venni az ön szavazatát. Kezdjük meg a szavazást, mégpedig az 5300 e, számú módosítóval mellette megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Egy áld tagad több van, illetve a szocialistáktól és az ECR-től is egyel több szavazatot látok, mint amennyit látnom kellene. Tehát az áld től a szocialistáktól is több szavazat volt, és az ECR-től is, hogy megismételjük a szavazást. Kérem mindenki, körültekintően szavazzon. Megnyitom tehát a szavazást, az ismétlő szavazást az 5300-as módosítóról. Most lehet szavazni, lezárom a szavazást. Írta. A módosítót elfogadtuk. Mindenki láthatja az eredményeket a képernyőn. Most megnyitom a szavazást az 5301-es módosítóról. Dziękuję, zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást, köszönöm. Jedna osoba z alde za dużo. Az ALDE esetében megint egyel több szavazatot látok. Otwieram głosowanie nad poprawką 5301. Powtarzam. Úgyhogy szavazzunk még egyszer az 5301-es módosítóról, megnyitom a szavazást. Non attached. Sorry, No. Please explain. Sorry, please, I would like uh, all political groups... Szeretném, hogyha a frakciók rendeznék uh, maguk között uh, rendeznék a soraikat, mert az EPP-től is most egyel több volt, illetve a függetlenektől is egyel több szavazat érkezett. Kérem, oldják meg ezt a helyzetet. Proszę o weryfikację składu grup. Kérem tehát a frakciókat, hogy ellenőrizzék, hányan szavaznak az egyes frakciókból, és szeretnénk tovább lépni. Illetve először meg kell ismételnünk a szavazást. Még mindig az 5301-esnél tartunk. nem az 5325, hanem az 5301-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Dziękuję, poprawka przyjęta. Przechodzi... Köszönöm szépen. Tovább lépünk, mégpedig az 5302-es módosítóra. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a módosítót. 5303, megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk. 5304, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 5305. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Ismét egy függetlennel többet látok az eredmények között. Ez nem változtatott volna az eredményen, úgyhogy tovább léphetünk. 5306. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Ismét az a helyzet, hogy a függetleneknél egyre többen vannak, de ez nem befolyásolja jelentősen az eredményt, úgyhogy tovább lépünk.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 Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadva. 5308. De Nem Deszúr. 42-en vagyunk, akkor 43-an nem szavazhatnak a függetlenek is. Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy szavazhatnak, vagy nem szavazhatnak. Kérem, hogy úgy szavazunk, hogy az eredmény ne legyen kusza. Vele úr. A függetlenek nevében szeretnék beszélni, de azért azt elmondanám, hogy vannak itt szabályok, amelyeket el kellene fogadnunk, illetve hogy be kellene tartanunk, és amelyek mindenkire állnak, tehát azok, akiknek nem kell itt szavazni, azok vonják vissza a szavazatukat. Köszönöm. Okej, okay, bardzo proszę jeszcze raz. E, no, państwo niezrzeszeni nie mają swojego E, swojej struktury takiej, ale bardzo proszę, aby... Természetesen a függetleneknek nincsen frakciójuk, de azért szeretném, hogyha rendeznék mégis a soraikat, és e, tudnánk, hogy kinek van joga szavazni, és lehetőleg csak ők szavaznának. Hogyha hárman vannak a függetlenek között, mind a három itt is van, csak nekik kellene szavazniuk. Csak akkor, hogyha, csak akkor szavazhat más a helyükben, hogyha ők nincsenek itt. Én úgy látom, hogy itt van a három szóban forró személy. Oui, monsieur le président, je ne comprends pas. Elnök úr, azért ez egy elég kemény támadás. Hárman vagyunk itt, a függetlenök között. Szerintem itt egy informatikai probléma van. Nem, azért önöknek is be kell tartani a szabályokat, frakciófegyelemre van szükség. Ugyanis ez az úr itt öm, pottag, de hogy tud szavazni, hogyha nincs kártyája? Milyen kártyával szavaz? Ne haragudjanak, itt egy probléma van, elnök úr. Kérem szépen, hogy most ezt állítsuk le, mert ez így nincs rendben. Azt látom, hogy úgy akarják feltüntetni, mint hogyha mi nem tartanánk be a fegyelmi szabályokat. Nem erről van szó. A ö, szavazásnak meg kell felelnie a szabályoknak. Rozumiem, że po tych wyjaśnieniach, wyjaśnieniach ze strony szefa sekretariatu i wypowiedzi przez... Úgy tűnik, Most a titkárság tisztázta a helyzetet, illetve a tagok. Most már remélem, hogy egyeznek a számok a szavazásnál. Bonán úr. Ne haragudjon, én nem ismerem Slotta Talabella urat. Én itt új vagyok azért jöttem ide, hogy meg, megkérdeztem, hogy ö, szavazhatok-e. Azt mondták, hogy igen, hogyha nem ö, szavazhattam volna, akkor elnézést kérek, de azért ez a fajta hozzáállás emberek között, és ráadásul egy új képviselővel szemben szerintem udvariatlan. Hogyha nem tetszik, akkor ezzel fejbe is üthetem ezzel a kis kártyával, mert azért azt hiszem, hogy hogy azért fontos az, hogy egymással udvariasak legyünk. Rozumiemy, rozumiemy, rozumiemy, pana, rozumiemy pana wypowiedź, ale jak znamy pana posła Taravelle, to e, wynika... Értem az érvelését. Régen ismerjük Tarabella urat, e, Tudjuk, hogy milyen szenvedélyes természete van. Elnézést kérek a nevében, hogy így kikelt magából. Minden esetre szerintem szavazzunk. Mégpedig az 5308-as módosítóról. Megnyitom a szavazást. Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Köszönöm szépen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5309, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót, az 5310-esnél tartunk, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53.11. Megnyitom a szavazást az 5311 es módosítóról. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5362 es a következő. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53.12. megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő módosító az 5313 Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm, elfogadva. 53-55-ös a következő. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-14. Megnyitom a szavazást. 53-15. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53.15-ös a következő. Megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 53.16. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-17. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-18. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53.19. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53.20. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-21, megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-22, Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-23, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, egy szavazattal elvetettük ezt a módosítót. Ötvenhárom, es módosító a következő. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Igen, tessék. Elnök úr. Köszönöm szépen. Szeretném elmagyarázni a 53-45-ös módosításokat. Péter, Péter Járnak szeretném elmondani, és remélem, hogy támogatni tudja ezt. Egy olyan módosításról van szó, amelynek az a célja, hogy megteremtse azokat a feltételeket, amelyek a cukorgyárakat megsegítik, és amelyek a cukorkóta szüntetések következtében 2017-ig be kell, hogy zárjanak. 2007-ben ugye megadták a döfést az európai cukoriparnak, és bizonyos országokban nehézségeket okoz ez, és azt hiszem, hogy őket támogatni kellene, hogy megtartsák a munkahelyeket. Ez tehát a lényege az én módosításomnak, és remélem, hogy ezt támogatni tudja a többség. E, dziękujemy za uszczegółowienie poprawki, dodatkowy wyjaśnienie. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot. Lehet, hogy a jelentéstevőnek van valami mondani valója ezzel kapcsolatosan, tessék. Köszönöm szépen, hallottuk De Castro kollega észrevételét, és világosra tett, hogy itt kettő dologról van szó. Egyrészt a puszta számról, a másik pedig a politikai jelzésről és a politikai jelzés megfontolva javaslom a szakbizottságnak, hogy fogadja el ezt a módosító indítványt, annak érdekében, hogy világos üzenetet fogalmazzunk meg a szereplőknek. Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. W takim razie przystępujemy do głosu. Köszönöm szépen. Megnyitom a szavazást. Az 53-45-ös módosítóról. De Castro úr magyarázatai alapján szavazhatunk, megnyitottam tehát a szavazást. De Castro úr szóbeli módosítójával. Azt hittem, hogy lezártam a szavazást. és most tényleg meg is történt. Elfogadtuk a módosított gratulálok De Castro úrnak. Tovább lépünk az 5347-es módosítóra. Lezárom a szavazást. elutasítva. Ötvenhárom, negyvenkilenc a következő. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elutasítva. 53 50-es módosító, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-51. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, 53-51, lezárom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-52, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadva. Most tovább lépünk az 53-53-as módosítóra. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-60-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-54, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53, 56-os. Megnyitom a szavazást. Ötvenhárom, ötvenhatos, tehát lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-57, megnyitom a szavazást. 53-57 tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53, 58, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 53-59, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-63, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-64, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-65-ös, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. elutasítva. Most tovább lépünk a következő szavazáshoz. Ez egy módosított véleménytervezet. Kérdezem a jelentéstevőt, hogy van-e mondani valója ezzel kapcsolatosan. Szeretne szót kérni, úgy látszik, nem. Úgyhogy tovább léphetünk a szavazásra. Első módosító, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadva. Második módosító, megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást a harmadik módosítóról. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyedik módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tovább lépünk a 11. módosítóra. Nem, kijavítja magát az elnök, az ötödik módosítónál tartunk, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást elutasítva. 9. módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8. módosító. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetedik módosító. Hetes. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadva. 11. módosító. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13. módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14. módosító. Megnyitom a szavazást. 14 tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15. módosító. Megnyitom a szavazást a 15. módosítóról. Lezárom a szavazást. specificare l'emendamento. Allora, ehm... Köszönöm szépen. Egy szótbeli módosítót nyújtok be benyújtotthoz. Kérem a bizottságot, hogy külön figyelmet fordítsanak a rizs ágazatra, annak érdekében, hogy az közösségbe való importok által okozott problémákat meg lehessen oldani. Megzavart az olasz rizspiacot például a rizsimportok mértéke, és nem csak az olasz rizstermelőket zavarja ez meg, hanem látni kell, hogy a világ más területein a mezőgazdasági munkások nagyjából középkori viszonyok között dolgoznak, és nagyon nagy különbségek mutatkoznak ilyen módon a munka eh, minőségében, és ezért kérem a bizottságot, illetve a, szak, a szakbizottságot és eh, az eh, előadót, hogy támogassák ebbéli módosítómat, és köszönöm szépen Tarabella kollégának, aki engem nagyon szeret, ezt így tudjuk és látjuk, és segített abban, hogy megfogalmazzam ezt a felvetésemet. Bardzo, bardzo dziękuję. Prosimy nie wracać już do tego. Pan poseł Agniu prosił. Ne kezdjük, ne kezdjük a személyeskedést, viszont Ányó úr kapszót parancsoljon. Egy szóbeli módosítót hallottunk most, elnök úr? Jól értem ezt? Márpedig, hogyha igen, akkor ellenzem ezt a szóbeli módosítót. Nem azért, amit mond, hanem azért, mert elvi okból teszem ezt meg, két oknál fogva. Az egyik, én a UKIP, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja vagyok, és a feladatom az, hogy ne segítsük ezt az intézményt, Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy a szóbeli módosítók benyújtására való hajlam meglehetősen elterjed, elterjedhet, és ez felvizezheti a jogalkotás, a jogi normaszöveg minőségét. A plenárison látjuk ezt. Az általános kivételt az FDD kollégámban ülő két kollégámmal szemben teszem meg. Ez népszerűtlenné tesz, de nem azért vagyok itt, hogy népszerű legyek. Hogyha itt vagyok, nézzenek körül, akkor tudhatják, hogy az önök szóbeli módosítájöt mindig valaki ellenezni fogja. És ez én vagyok. W związku z tym, że jest sprzeciw, to musimy głosować na... Ellenzi egy képviselőtársunk a szóbeli módosítót. Először tehát szavazzunk arról, hogy szavazzunk ki a szóbeli módosítóról. Ezúton pedig a módosítóról szavazunk magáról. Először tehát arról szavazunk, hogy befogadjuk-e a szóbeli módosítót, szavazunk-e róla. Szavazzunk tehát arról, hogy a szóbeli módosítót szavazásra bocsátjuk-e, vagy sem. Takie mam wyjaśnienie sekretariatu. Ezt mondja a titkárság, nekem hinnem kell nekik. Jár úr. Elnök úr. Nem vagyok én teljesen járatos a házszabályban, de ha jól emlékszem, egy szóbeli módosítót a szakbizottságban csak akkor lehet elfogadni, hogyha senki sem szavaz ellene. Ilyen módon, mint hogy kollégánk nemmel szavazott, ezért nem szavazhatunk a szóbeli módosítóról. A szóbeli módosító épp azért, mert szóbelileg nyújtják be, magasabb eh, ellenállást kell, hogy eh, áthidaljon, magasabb akadályokat kell, hogy áthidaljon. Köszönöm szépen. Kérem a titkárság vezetőjét, hogy magyarázza meg a helyzetet. Igen, a szabály az, hogy ha a tagság 10%-a ellenzi a módosítót, akkor nem lehet róla szavazni. Tehát, hogyha a szakbizottságnak legalább két tagja ellenzi, hogy a szóbeli módosítóról szavazunk, akkor erről nem szavazhatunk. Ányú úr az egyetlen, aki ellenezte, hogyha még valaki ellenzi a szóbeli módosítót, akkor a szóbeli módosító elvérzett, és nem lehet róla szavazni. Tarabella úr, parancsoljon. Nos, azt mondtam, még egy magyarázatot szeretnék erről hallani. Most a négyes, az ötös, a 42-esről beszélünk, egész egyszerűen nem ugyanarra számadatra jutok. Titkárság. Javaslom, hogy ellenőrizzük le az idevágó házszabályt, folytassuk a szavazást a más területekről, a más módosítókról, és utána térjünk vissza erre a szobodó módosítóra. Rendben van, megvizsgáljuk ezt a kérdést. És meglátjuk, hogy Egnyú úr van, mit lett tenni, de ő kéri ezt, hogy tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hát érdeklődve nézem, és kis meghökkenéssel nézem ezt a, a dolgok eseményét, de jelzem, hogy az előző, előző ciklusban egy ember ellenzi, ellenszavazata elég volt, és ezt az elnök elfogadta. Vagy az előző ciklusban az elnök nem jól ismerte a házszabályt, vagy megváltozott a házszabály, vagy nekem van igazam. Úgy hiszem, hogy az előző szakbizottsági elnök teljesen jól értelmezte a házszabályt, ezek voltak az érvényes házszabály, a házszabály, ez volt, ez volt az érvényes házszabály, de időközben lehet, hogy ez megváltozott, tehát kérem a titkárságot, hogy ellenőrizze, hogy hány ellenszavazat, hány képviselőnek kell elleneznie a szóbeli módosítót. Hogy bízzam meg a titkárságban e kérdés tisztázása során. Egyelőre függesszük tehát fel ezt a szavazást, és térjünk rá vissza. És már is tovább lépünk a 16-os módosítóra. 16-os módosítóról szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Tizenhetes módosító, megnyitom a szavazást. <clears throat> megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es módosítom. Bocsánat, a 22-es, a 21-est visszavonták. 22-es. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es módosítom. Megnyitom a szavazást. Starabella kollega módosítója. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tisztázódott a nyitott kérdés? Kérdezem a titkárságot. Proszę o wyjaśnienie e, pana e, szefa sekretariatu. A titkárságnak adom maga szót. A szabály azt mondja, hogy a plenárison 40 képviselő e, ellenezheti a szóbeli módosítót, és ugyanezt az arányt kell használni a szakbizottságban 45 tagunk van, tehát az Agri szakbizottságban három képviselőnek kell a szóbeli módosítót elleneznie, ahhoz, hogy ne lehessen róla szavazni. Erről az 169-es házszabály cikk szól. Egnyú úr, az egyik, tehát két, hogyha két további képviselő kapcsolódik az ő ellen véleményéhez, akkor Buonannó úr módosítójáról nem lehet szavazni. Nos, a magyarázat alapján kérdezem, hogy van-e más is, aki ellenzi a szóbeli módosító benyújtását. Úgy tűnik, hogy nincsen. Tehát akkor megkérjük Bonon úrat, hogy ismételje meg a módosítóját. Igen, ellenzi még valaki? Um, one of uh, the main complaints that I get in my Írországban az Európai Unióval kapcsolatos fő kritika mindig azt mondja, hogy az állampolgárok nem értik a komplexitását és a szabályait. Ide jövök, és azt látom, hogy még a titkárság sem érti a szabályokat, tehát kérdezem, hogy akkor mi a fenéről szólnak ezek a cikkek? Pan e, poseł e, Nicholson, ale chcę powiedzieć, że sekretari...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 bien on obtient euh, euh le fait qu'il euh, faut désormais trois actions agri, agri dans sa composition actuelle pour s'opposer à így tehát a szabály alapján három agri tagra van szükség ahhoz, hogy szavazni lehessen a módosítóról, a szóbeli módosítóról. Jelzem tehát, hogy nem a titkárság változtatja meg a házszabályt, de a házszabály megváltozott. Köszönöm szépen ezt az információt, ezt a tájékoztatást. Kérem, hogy ezt írásban is juttassa el a titkárság eh, eh, a képviselőknek. Mi több, ne csak ezt a változtatást, hanem fontos volna, hogy a házszabály minden változásáról tájékoztassák a képviselőket. Egnyú úr kapszott, tessék parancsoljon. Igen, csak néhány gyors észrevételt tennék. Egyrészt örülök, hogy észak és dél, ír, az ír sziget dél és északi fele egyet tud érteni valamiben. Másrészt pedig örülök annak is, hogy tevékenységem az elmúlt ciklusban oda vezetett, hogy a házszabályt módosították. Köszönöm szépen. Tessék, parancsoljon, Dessz úr. Bonan úr, őszintén szava csodálkozom, hogy a Ferázs párt eh, egy része büszke arra, hogy eh, megakadályozza a szavazást. Én ugyan euroszkeptikus vagyok, de hát mégiscsak eh, hiszek a demokráciában. Egy olyan személy vagyok, attól, hogy tisztelem a feleségemet, nem fogom a fügykösömet levágni, hogyha így, beszél, így fogalmazhatok engedelmükkel. Én egy olasz város polgármestere vagyok, és állandóan arról beszélünk, hogy közelebb kell hozni Európát az állampolgárokhoz. Hogyha így járunk el, akkor egész egyszerűen nevetségesé tesszük magunkat, hiszen a rizstermelőknek nem bürokráciára van szükség, amely megfolytja Európát, hanem konkrét intézkedésekre én szégyenkezem emiatt, ami itt történt. Egész egyszerűen eredményt akartam felmutatni sok ezer rizstermelőnek, akik az ágazatban dolgoznak. És mi történik itt? arról szavazunk, hogy egy ellenszavazat, vagy három ellenszavazat, ők meg nevetgélnek itt hátul. Hát ez Európa testén a rákos daganat. Európa testén a rákos daganat nem lehet így megvédeni a mezőgazdaságot, a gazdálkodókat. Elmondom ezt most, de elmondom majd a nagy nyilvánosságnak is. Tényleg szégyenlem magam, amiatt, amit történt. Bardzo dziękuję. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy politikai észrevételeinket nem kell itt megtenni, hiszen szavazunk, és vannak szabályok, amelyeket tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen. Elnézést kérek a félreértésért, a kuszaságért, de a házszabály megváltozott. De most már tudjuk, mi az új szabály. Most pedig az egész véleménytervezetről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 Bardzo A véleményt elfogadtuk. Köszönöm az előadónak. Persze mindenki ö, saját személyes véleményt alkothat az itteni munka minőségéről, de ezek a szabályok és a szabályok tiszteletbevételével dolgozunk. Hetedik ö, napirendi pont, állategészségügy. Az első olvasattal tisztában vagyunk, most pedig egy formális tárgyalócsapatot kell fölállítani és két eh, együttdöntési dokumentum van, amelyet az előző parlament, az előző ciklusban fogadtak el. Paulsen asszony volt az állategészségügyi dosszié eh, jelentéstevője, növényi betegségek elleni védekez, védőintézkedések tekintetében az ECR frakció pedig egy új jelentéstevőt jelöl, egy új előadót jelöl. A szakbizottság július 23-án a koordinátorok javaslata alapján arra tett javaslatot, hogy folytatja az első olvasatos megállapodás alapján, az április 15-i megállapodás alapján a jogalkotói munkát. Ugyanakkor a házszabály 73-as szikje alapján továbbra is döntést kell hozni arról, hogy megnyitjuk a tárgyalást, és a tárgyaló csapat összeállításáról kell döntenünk. Ezért két kérdést teszek fel. Egyrészt az állategészségügyről szavazunk, elektronikus formában, tehát név szerint szavazunk arról, hogy folytassuk-e tehát a jogalkotási folyamatot. Kétszer szavazunk, kettőször, az első szavazás során arról döntünk, hogy a második olvasatos megállapodás szem előtt, tart, szem előtt tartva megkezdjük a tárgyalást. Az erről a kérdésről szóló szavazást megnyitom. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A második szavazás során a, arról szavazunk, hogy az árnyék jelentéstevők legyenek-e a, szavaz, a tárgyaló csoportban. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a tárgyaló csapat összetételéről szóló szavazást ilyen módon tovább léphetünk. A nyolcas napirendi pontra a növényi betegségek elleni védi intézkedések. Itt is hasonlatos a helyzet. Egyrészt az első olvasatos álláspontot erősítjük meg az első szavazással, majd pedig a tárgyaló csapat összetételéről szavazunk. Még egyszer, név szerint, tehát elektronikusan szavazunk e két kérdésben. Az első szavazás arról szól, hogy a szakbizottság megkezdi a tárgyalásokat, egy korai második olvasatos megállapodást elérendő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Második szavazás, ahol arról szavazunk, hogy a elnök a, és az árnyék jelentéstevők vesznek részt a tárgyaló csapatban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel tovább is lépünk a 9-es napirendi pont taglalásához. A tenyészállatok szaporító anyagaik unión belüli kereskedelmének és az unióba történő behozatalának tenyésztés technikai és származástani feltételei. A tenyészállatok és a szaporító anyaguk szabad kereskedelmét eh, szabályozza. Ez eh, a dokumentum, valamint a állományok megőrzését szolgálja. A rendelet tervezet a különböző szaporítóanyagokra szóló jogszabályokat egy jogszabályban egységesíti, és jogalapot biztosít a delegált és a megbízáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A 290-es és 291-es EUMS eh, e cikkek alapján. A bizottság fog tájékoztatni bennünket erről a kérdésről, és elmondja, hogy a tör jogszabály tervezetnek melyek a fő szempontjai. Megadom tehát a bizottság képviselőjének a szót, akit kérem, hogy mutatkozzon is be. Üdvözlöm itt a bizottság képviselőit, önéhez szó parancsoljon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Ladislav Mikó vagyok, a DJ Sankó főigazgató helyettese vagyok, és a DJ Sankó a szerzője ennek a rendelettervezetnek. Rövid bevezetőt szeretnék tartani arról, hogy melyek a céljai ennek a szaporítő anyagokról szóló dokumentumokról. A jelenleg négy vertikális alapjogszabály határozza meg a tenyészállatok és szaporító anyagok területét. Ez, ezek tartalmazzák a különböző szervezeteket, valamint itt regisztrálják az államokat, az állatokat, és a hibridek regisztráció is itt történik meg. A genetikai értékelés valamint a tanúsítványok kiállítását is e, jogszabályok szabályozzák. A helyzet az elmúlt években úgy alakult ki, hogy különböző egymástól független eh, irányelveket, más irányelvek szabályozzák ezt a területet, és ezt más-más módon, kicsit, de más-más módon értelmezik az egyes tagállamok, és ez megnehezíti a kereskedelmet. Ugyanakkor eh, az volt a célkitűzésünk, hogy egyszerűsítsük és egységesítsük a jogszabályokat. Ezért tehát eh, a Európai Unió működéséről szóló szerződés 41-42. cikkei alapján uh, konszolidáljuk a négy vertikális irányelvet egy rendeletben, és ezzel a teljes um, állatra és szaporítóanyagokra vonatkozó közösségi vívmányokat egységesítjük, uh, és uh, egyszerűbbé tesszük a kereskedelmüket. Ugyanakkor pedig világos ellenőrzésre vonatkozó szabályokat is elfogadunk, amelyeket jelenleg a különböző jogszabályok irányoznak elő, és az állatorvosi ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat is egységesítjük. Az átmeneti időben amíg ezt a rendeletet el nem fogadjuk, még az előző jogszabályok érvényesek az ellenőrzések tekintetében. Ez a javaslat az kereskedelem útjában álló különböző akadályokat szándékszik felszámolni, és ezek az akadályok a meglévő tanács által, tanács és parlament által elfogadott irányelvek nemzeti beültetésében eredő különbözőségekből erednek, és így az egyes szolgáltatók tagállamokban való bejegyzését akadályozzák meg, illetve a különböző elismert szaporító anyagok stenyészállatok tekintetében mutatkozó kereskedelmet nehezítik meg. Az új javaslat delegált jogi aktusokkal pontosítja majd az egyes szabályokat, amelyek a tenyészállatokra és a szaporító anyagaikra vonatkoznak, illetve a tenyésztés technikai és származástani feltételeket szabályozzák. Mint mondtam, a javaslat a zootechnikai vagy szaporítós tenyésztés technikai jogszabályokon, hatályos jogszabályokon nyugszik, illetve azokon a tapasztalatokon, amelyeket a tenyésztés technológiai állandó bizottságban az egyes szereplőkkel szereztünk be. Ugyanakkor figyelembe vesszük a különböző tenyésztők és tenyésztő szervezetek által hozzánk, illetve hat, illetékes hatóság által hozzánk benyújtott kérdéseket is, amelyek a hatályos jogszabályok értelmezésére vonatkoznak. Ezen rövid bevezetőben remélem, hogy teljesen világosra tettem a helyzetet, és sikerül a szakbizottság és a parlament támogatását megkapnunk annak érdekében, hogy a négy különálló jogszabályt egy egységes rendeletben ötvözzük. Otwieram dyskusję, pytania. Ezzel most megnyitom a vitát. Van-e valakinek kérdése? Michel, bos. Michel. Danten úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak az előbbi prezentációért. Úgy gondolom, hogy az, hogy egyetlen szövegben foglaljunk össze mindent, vagyis hogy a sok hatályban lévő szöveget összevonjuk, jó elképzelés. De ha részletesen megnézzük ezt a javaslatot, akkor azt találjuk, hogy a különböző fajok és fajták esetében olyasfajta komplexitás áll elő, ami a gazdálkodók szempontjából már nagyon is aggasztó. Tudom, hogy például a lótenyésztés esetében óriási összegek forognak kockán, de az, hogy ugyanazt a szabályozást alkalmazzuk minden fajra, az azt jelenti, hogy sok gazdálkozó számára egyszerűen anyagilag elérhetetlenek lesznek ezek az eszközök bizonyos ágazatokban. a genetikai sokszínűség szempontjából bizonyos fajták nagyon fontosak, de nem lehet, hogy olyan szöveget alkosson a bizottság, amelynek politikai indítéka van, és Európában csak néhány nagy fajtát és tenyésztőt engedne tovább működni. Nem történtek még hatástanulmányok, a bizottságnak kell ilyet végeznie, hogyha van hatástanulmány, akkor úgy gondolom, hogy a parlamentet erről tájékoztatni kell, különösen azokat a jelentéstevőket és fogalmazókat, akik az ilyen jelentéseket készítik. Dziękuję pan poseł Welkansel. Pan poseł Welkansel. Köszönöm szépen eh, a következő felszólalónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyol ország álláspontja, helyzete igen kritikus bizonyos szempontokból, amelyekről egyébként a bizottsági javaslat is szól. Értjük, hogy ez a, ez a rendelet eh, a magánszemélyek és a cégek közötti tranzakciókról szól elsősorban, sokszor multinacionális cégekről is beszélünk, de a kihallással fenyegetett fajokat külön hangsúlyjal kell kezelni, és gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni. A liberalizáció, hogyha nem homogén, akkor minőségromláshoz vezethet a tenyésztésben, a kereskedelmi ügyleteket figyelembe kell venni, de a tenyésztők szövetségeinek a véleményét is. Ebben a jogszabályban a hibrid fajtákat összekeverik a tiszta fajtákkal, és itt teljesen más fogalomról van szó, ezt a kettőt meg kell különböztetni, és akár külön kell szabályozni. Az Európai Bizottság túlságosan sokat foglalkozik olyan jogi kérdésekkel, mint az engedélyezések, vagy fellebezések. Ezek nemzeti hatáskörbe tartoznak, vagyis itt nem vette figyelembe a bizottság a szubszidiaritás elvét. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Ferenc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az Európai Unió számára nagy a kísértés, hogy összemossa ezeket a fogalmakat, olyan, mint hogyha egy tartármátást készítenénk ezekből a szövegekből. Magyarán szólva elégedetlen vagyok a szöveg minőségével. Franciaországban 40 különböző fajtát tartanak számon, de hát ez folyamatosan változik ez a szám. A származási ország szempontjait figyelembe kell venni. Ez gyakorlatilag gazdasági tényező. Vannak olyan fajták, amelyeket világszerte ismernek, és a szöveg nem foglalkozik ezzel a témával, hogy az egyes kitenyésztett fajták mely országokhoz, mely tenyésztőkhöz tartoznak. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy bizonyos francia fajták ne kerüljenek külföldi tenyésztők kezébe. Meg kell védenünk az örökségünket, és emellett mindig ki fogunk tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindaz alapján, amit előttem szólók mondtak, rövidre foghatom magamat. Úgy gondolom, hogy alaposan meg kell vizsgálni ezt a szöveget, különösen a tekintetben, hogy a kisebb fajok, például a marhafajok tenyésztésére ez milyen kihatással volna. Elég abszurd volna, hogy egyrészt az egyik forrásból pénzt fordítunk arra, hogy a különböző fajták kihalása elől megvédjük a fajta állományt, másrészt pedig megnehezítsük az állattenyésztők életét egy másik szakbájjal. Úgy gondolom, hogy érdemes ezeket a kérdéseket alaposabban megvizsgálni, és meg kell vizsgálni ezt is, hogy a kisebb fajták tenyésztőjére milyen terheket ró mindez. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Volna egy egyszerű kérdésem ez csak egyfajta takarítás, hogy összepróbáljuk hozni ezeket a szövegeket egyetlen szövegben, vagy pedig inkább az amerikai Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodás az oka annak, hogy megpróbálják karcsosítani a szabályozást. Köszönöm. Igen, a legegyszerűbb kérdésekre a legnehezebb választ találni megadom az ön mellett ülő kollégának a szót. Köszönöm szépen. A megállapodással kapcsolatosan sokan beszéltek arról, hogy a különböző marhafajták védelmére is szükség van. Ott van az isztriai fajta, ami gyakorlatilag a kihalás szélén áll. Úgyhogy rossz döntés volna, hogyha ezeket nem védelmeznénk. Az európai hagyományainkat, örökségünket védelmezni kell. Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Horvátország nagyon sok saját fajtával rendelkezik, és tovább kell dolgoznunk ezen a dokumentumon az ő érdekükben is. Köszönöm. Jakovics úr volt ez, és most pedig Fenel úr. Sőt, hölgy. Tak, proszę mikrofon. Sí. Eh, no, yo es también para reforzar la posición de... Azért vagyok itt, hogy megerősítsem azoknak az álláspontját, akik azt mondták, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, és nem szabad az autokton fajokat veszélybe sodornunk. Galiciában is ez így van. Ott is vannak helyi őshonos fajok, amelyek rendkívül fontosak a marhahús termelés szempontjából. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a jelenlegi formájában ennek a javaslatnak nincs sok értelme. Köszönöm szépen. Még valaki kérte a szót? Mori asszony. Én is egyetértek ezzel, mert úgy gondolom, hogy itt azok a fajok kerülnek veszélybe, amelyekben Olaszország és Szardinia szigete nagyon gazdag. Tehát ez tulajdonképpen ugyanaz, mint ami a magvak, a vetőmagvak tekintetében történt a biodiverzitással, a multinacionális cégek a jövőben majd genómákat fognak regisztrálni, és majd exkluzivitással fogja, fognak ezek fölött rendelkezni, úgyhogy nem támogatom ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Ezek voltak a hozzászólások. Köszönöm szépen az összes hozzászólást. És most úgy gondolom, hogy a Szankótól érkezett személy jöhet, és elmondhatja a bizottság álláspontját erről. Tehát a bizottsági a szó. Kedves parlamenti képviselők, engedjék meg nekem, hogy megvilágítsam a helyzetet. Az erőfeszítéseink, amelyeknek az a célja, hogy négy irányelvet egy rendeletbe összpontosítsunk, alapvető, már meglévő alapelveket egyesít. Tehát itt igazából nincsen változás az elvek tekintetében, és hogyha bárhol ö, változást tapasztalhatunk, az inkább csak a kis ö, méretű vagy kis példányszámú fajok ö, jobb védelmét szolgálja. Tehát pontosan minden úgy marad, mint ahogyan korábban volt a korábbi rendeletben. Azoknak a felszólalóknak, akik attól aggódtak, hogy nagyon komplex lesz ez a javaslat. Nos, hát nekik szeretném elmagyarázni, hogy korábban négy irányelv volt irányadó ezen a területen, azonban ezeket különböző módon adaptálták a tagállamokba. Úgyhogy igazából a bonyolultság, az komplexitás az most jellemző, mert nagyon máshogy értelmezik az egyes tagállamokban ezt a, ezeket az irányelveket. Pont ezért szerettük volna egyesíteni ezeket az alapelveket, és egy rendelet formájába tömöríteni, mert így pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy mit szeretnénk elérni, és nem a különböző értelmezéseknek adunk táptalajt. Tehát elképzelhető, hogy maga a szöveg hosszabb, de a valóságban sokkal egyszerűbb lesz mégis a helyzet, és azonos feltételek lesznek irányadóak az összes tagállamba. Tehát ez, ezen kellene elgondolkozni, és egyébként az új szövegben megpróbáltunk reflektálni azokra a problémákra, amelyek a különböző értelmezések, jogi értelmezésekből fakadtak a tagállamokból. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy egy egyszerű kérdést illet, hogy van-e ennek köze az ITT vagy IPPIP um, Egyesült Államokkal való tárgyalásainkhoz, nincsen semmi köze. Tehát itt igazából csak a már meglévő közösségi vívmányok, a közösségi áki jobb alkalmazhatóságát szerettük volna elérni, ugyanis ez egy olyan terület, amely nagyon régóta, nagyon hosszú nyúl, múltra visszanyúló gyökerekkel rendelkezik, éppen ezért szükség volt arra, hogy ezt modernizáljuk és egyszerűsítsük, hogy mindenki számára könnyebb legyen a jogi alapelvek alkalmazása. Ezen kívül, ami a kis um, tanulmányokat illeti, ezeket akkor kell elvégeztetni, amikor valami új történik. De itt nem erről van szó, ahogyan elmondtam, itt igazából ugyanazok az alapelvek fognak ö, érvényesülni, amelyek már korábban is irányadóak voltak, csak most ezeket egy egységes keretbe foglaltuk. Tehát nem lesz ennek hatása, igazi különbséget nem fog ö, generálni. Remélem, hogy minden felvetésre tudtam most reagálni szerettem volna, hogyha megértik azt, hogy az egyszerűsítés volt a cél, szeretük volna összehasonlíthatóvá tenni a korábbi négy jogi szöveget a mostani rendelet szövegével. Köszönöm szépen. Wypowiedź pana trochę nas uspokoiła. Úgy gondolom, hogy ez talán egy kicsit megnyugtathat bennünket. Tehát itt igazából egy egyszerűsítésről van szó, és a szabályok egységesítéséről. Eddig négy irányel volt, most egy rendelet lesz. De természetesen mindig vannak aggodalmak az ilyen típusú változásokkal kapcsolatban, mert mindenki attól félhet, hogy újabb megoldások kerülnek majd bevezetésre. De természetesen arra van szükség, hogy megvizsgáljuk a helyzetet. Itt egy nagyon fontos területről van szó, a marha húságazat nagyon fontos terület az Európai Unió mezőgazdaságának állattenyésztésének genetikai szempontból is, fontos ez a régióink szempontjából is, és most pedig a tízes napi rendi pontra fogunk rátérni, amely azért kapcsolódik az előzőhöz. és ez pedig nem más, mint az állattenyésztési jogszabályokra vonatkozó hivatkozások. Itt egy tanácsi irányelvről van szó, különböző tanácsi irányelvekről, a 89 per 608 ECC, 90 per 425 per ECC és a 91 per 496 per ECC szövegekről. Itt igazából egy technikai jellegű javaslatról van szó az ellenőrzésekkel kapcsolatban. Ez egy olyan vélemény volt, amelyben Reimers asszony volt a jelentéstevő, és az Európai Parlament ezzel kapcsolatban egy első olvasatbeli szöveget elfogadott 2014. április 15-én, és várjuk most a tanács első olvasatbeli álláspontját. Nem kívánnak hozzászólni? Vagy mégis? Akkor a bizottsági a szó. Köszönöm szépen. Igazából azt szerettem volna elmondani, hogy erre nincs is szükség, hogy most itt bevezetőt tartsak, hiszen ez egy technikai módosítás, aminek a korábbi javaslathoz van csak köze, és igazából az a célja, hogy a jogbiztonságot növeljük olyan helyzetekben, amikor az új rendelet elfogadásra kerül, és jókézag alakulhat ki esetlegesen az ellenőrzések tekintetében, tehát ezt áthidalandó szeretnénk ezt a technikai jellegű joganyagot javasolni. Nagyon szépen köszönöm. A magyarázatok után lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot is, és következhet az utolsó napirendi pontunk az olasz miniszter bevezetéje előtt, ez pedig az állati klónokból származó élelmiszerek forgalomba hozatalára vonatkozik. Ez a javaslat nak az a célja, hogy a klónozást felfüggesse bizonyos fajok tekintetében, valamint az embriók, illetve az állat klónok marketingját betiltsa. Ez az Európai Unióról szóló szerződés második címében található. Szeretnénk fő célként az állatjólétet helyezni magunk elé. Ezen felül a javaslat állatot az is megalapozza, hogy állat jólétű, jóléti problémák adódhatnak a klónozásból. És az elmúlt jogalkotási időszakban az újfajta élelmiszerek, mint például a klónozott állatokból származó élelmiszerek, nem vonat, tehát ezekre nem vonatkozhat a jogszabály. Az Európai Parlament és a Tanács közös szövegen dolgozik, egyeztetési eljárás keretében. Éppen ezért, de ebben nem sikerült megegyezni, ezért az Európai Bizottság egy új javaslattal állt elő, és külön választotta a klónozás kérdését az újfajta élelmiszerek kérdésétől. Éppen ezért szerintem erre oda kell figyelnünk, hogy mi is volt a háttere ennek a javaslatnak. Ezek fontos információk ugyanis arra mutatnak rá, hogy a szakbizottságunk és az Európai Parlament képviselői a korábbi jogalkotási ciklusban hogyan vélekedtek, mit szerettek volna. Vannak azért itt még érdekütközések is más szak, parlamenti szakbizottságokkal, akik azt mondják, hogy ez nem a parlament, nem a mi agri szakbizottságunkhoz tartozó kérdés. Még mielőtt megadom a szót az Európai Bizottságnak, azt javaslom, hogy próbáljunk meg egyszerre foglalkozni a klónozott állatokból származó élelmiszerek forgalma, forgalomba hozatával is, amely a következő napi rendi pontunk lenne. Tehát ezt a két javaslatot közösen tárgyaljuk meg, együtt tárgyaljuk meg. Mielőtt még megadom a szót a bizottságnak, arra szeretnék emlékeztetni, hogy a, az ENVI szakbizottságnak azt fogjuk javasolni, hogy talán fel kellene a két szakbizottság között osztani ezt a két véleményt, vagy ezeknek az elkészítését. Az első ugyanis inkább a mezőgazdasági szakbizottság témakörébe tartozik, tehát ezzel kellene nekünk foglalkoznunk, és a második, vagyis az állati klónokból származó élelmiszerek forgalomba hozatala, ugyanis itt forgalomba hozatalról van szó, ennek nagyobb köze van, vagy szorosabban kapcsolódik talán az élelmiszer biztonság és a közegészségügy kérdéseihez, éppen ezért talán ezzel a vélemények kellene foglalkozzon az ENVI szakbizottság. Még egyenlőre erről a javaslatunkról nem kaptunk választ az ENVI szakbizottság részéről, de ez talán egy kompromisszumos megoldás lehet az értek ütközésekre. Most az Európai Bizottság képviselőit kérem meg, hogy mondja el az adott témával kapcsolatos mondani valóját. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen azt is, hogy ezeket a napirendi pontokat összevontan kezeljük, mert csak azért is, mert valóban nagyon összekapcsolódik, szorosan összekapcsolódik ez a két téma, még akkor is, hogyha a jogalapjuk egészen más a szerződésben. Itt két irányelvet javasol az Európai Bizottság, az egyik a 34-es cikk a jogalap, tehát ezt, ezt a 34-es cikket tekinti a jogalapnak. Itt igazából a klóntechnika betiltásáról van szó a mezőgazdasági célokra, és ugyanakkor az élő klónok importjára vonatkozó tilalmat is magába foglalja. A második javaslat pedig a 352-es cikkre vonatkozik, amely pedig pont azt tiltja, hogy bármilyen olyan élelmiszert forgalomba hozzanak, amely állati klónokból származik. Amire viszont nem, javasol, nem vonatkozik a javaslat, az az, hogy a klónozást orvosi célokra, orvos technikai célokra vagy pedig szabadidős célokra felhasználják. Igazából ennek a témának a két részre osztása nem annyira élelmiszerbiztonsági okoknál fogva történt meg, hanem inkább arról van szó, hogy szerettük volna betiltani a klónozás és a klónozásból származó élelmiszeripari termékek forgalomba hozatalát, és az EFSA általi véleményt követjük, hiszen a klónozás az állatjóléti, állatjóléti problémákat is felvet az EFSA szerint. Erről tudnak is egyébként az európai emberek, a közvélemény, az Euróbarométer szerint nagyon ellenzi a klónozást, és tudjuk azt is, még a korábbi viták során kiderült az is, hogy, hogy így vélekedik a közvélemény. Tehát ezért gondoltuk azt, hogy külön választjuk ezt a két területet. Egy nagyon egyszerű javaslatról van szó, amelynek az a lényege, hogy világos definíciókat adjunk a klónozás, kapcsolatban a bizottság azt javasolja, hogy tiltsuk be a klónozást, az élő klónok behozatalát és az európai élelmiszeripari klónozásból származó termékek európai forgalomba hozatalát is tiltsuk be. Köszönöm szépen ezeket az információkat. És most pedig szeretnénk felkérni a kedves képviselőket. Ájúzó asszony következik. Nagyon szépen köszönöm. Azért kértem szót, mert árnyék voltam a Környezetvédelmi Bizottság részéről, és itt klónozott állatokból származó húsról is szó volt. Ez gyakorlatilag a termelők döntésére, illetve a parlament döntésére van bízva ez az ügy. Annyit szeretnénk elérni, hogy az állatokat nyomon lehessen követni, amikor klónozott állatok feldolgozásáról van szó generációkon keresztül, mert gyakorlatilag lehetetlen, és különösen nem tudjuk ezt megkövetelni a gazdáktól, hogy ezt elvégezzék, mert gyakorlatilag lehetetlen ezt megtenni, ráadásul ki fogja ezt ellenőrizni, szinte lehetetlen ezt ellenőrizni, ezért a bizottság és a tanács nem is tudott megállapodásra jutni az egyeztetések során. Most, hogy a két javaslat az élelmiszerekről és a klonozott állatokról asztalunkra került, teljesen egyetértek a bizottsággal, hogyha nem akarunk az EU-ba beengedni klónozott állatokat, illetve a gyakorlatot megengedni, akkor döntsünk úgy, hogy ezt tiltjuk, de ne követeljünk meg olyan dolgokat, amelyeket lehetetlen végrehajtani. Remélem, hogy jó irányba indulnak el most a dolgok. Köszönöm. Bardzo dziękuję pani poseł. Ja bym miał pytanie, ilu Köszönöm szépen, nekem egy kérdésem lenne. Fel lehetne esetleg osztani az időt, annak érdekében, hogy 11.30 előtt befejezzük a vitát, ugyanis 11.30-kor találkozunk az olasz miniszterrel, aki a mezőgazdasági miniszteri posztot tölti be. Tessék! Hausning úr. Két-három percben, mondjuk azt, hogy két-három percben próbálja meg mindenki összefoglalni mondani valóját. Köszönöm szépen. És még egyszer elmondanám, hogy a kompromisszumnak elfogadhatónak kellene lennie, Ö, valóban el kellene osztani a kompetenciákat a parlamenti szakbizottságokon belül. Itt az Agriban azt kell, hogy mondjuk, hogy a klónozási technikás nem, hogy a klónozási technikáját nem csak a közvélemény nem kívánja, nem kér belőle, hanem fontos az is, hogy a mezőgazdaságból élők, a gazdák is elutasítják. Nem csak etikai problémák miatt, hanem technikai problémák miatt is. Ez egy olyan technológia, amelyet egyáltalán nem kellene Európába bevezetni. Ezen felül vannak más problémáink is, amelyekről szó esett az Európai Parlament és a Tanács, illetve a Bizottság közötti háromoldalú egyeztetéseken. Nem csak arról van szó, hogy klónozásból származó állatok, akiket az európai piacon akarnak forgalomba hozni, ezeket kellene címkézni, vagy pántlikázni, hanem arról is szó van, hogy ezeknek a leszármazottait is. Tehát ez nagy probléma, és fontos látni azt, hogy az Egyesült Államokkal való tárgyalásaink során is ezt érvényesítessük, mert a jelenlegi jogszabályok alapján erre nincs lehetőség, erre a címkézésre, és hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon is elképzelhető, hogy az európai piacon megjelennek klónozott állatok, vagy klónozott állatoktól származó ivarsejtek, és ez szerintem nem elfogadható, mi ezt nem szeretnénk Európában, mi meg kell, hogy védjük a gazdákat és a közvéleményt, az európai lakosságot is nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy olyan technológiát alkalmazunk Európában, amelyet elutasítunk. Nagyon fontos, hogy ezt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásaink során is hangoztassuk, ugyanis hatalmasak a különbségek a technológia szempontjából, és a bizottságnak is meg kell értenie, hogy itt nem csak a klónozott állatokról van szó, hanem az azoknak a leszármazottai, tehát a következő generációs állatokról is, és ennek világosnak kell lennie, tehát az egész technológiát el szeretnénk utasítani, nincs rá szükségünk, és nem is megalapozott ennek az alkalmazása, és ezt szeretnénk üzenni a végfelhasználók felé is. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bizottság pontosan tudja ezt, tehát nem kellene olyan keményen támadni a bizottságot alapból, de azért köszönöm szépen. Andrew. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elhangzottakhoz kapcsolódóan annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottsági javaslat nem elégséges védelmet ad, ugyanis itt egy sokkal komplexebb problémáról van szó. Amennyiben pontosan látjuk, hogy a probléma a kiterjedése hováig tart, akkor azt láthatjuk, hogy a klónozott állatok leszármazottai, tehát a következő generációk szintén import termékek lehetnek. És ráadásul er-, erről nincsen szó a joganyagban, és még azt is fontos lenne pontosítani, hogy a reproduktív anyagok szintén nem származhatnak az első generációs leszármazott állatokból, és nagyon fontos a nyomon követhetés is számunkra, nem akarunk klónozott állatokat Európában. Itt nem csak általában az elvet kívánjuk tiltani, hanem nagyon pontosan szeretnénk megakadályozni, hogy ne csak szép elveket hangoztassunk, hanem az Európai Bizottság javaslatának joghézagain keresztül aztán mégis megvalósuljon az, amit elutasítunk alapvetően. Ez ilyen formában tehát számomra nem igazán elfogadható. Köszönöm szépen, Dorfman úr. Vor einigen Jahren wurde das Thema ja im Rahmen der Novel Food Verordnung ähm, aufgegriffen und Köszönöm szépen. Ez egy olyan téma, amelyről az újfajta élelmiszerekre vonatkozó rendeletben e, próbálunk reflektálni. A mi szakbizottságunkra vonatkozó rész össze, szorosan összefügg az MV szakbizottság hatáskörébe tartozó témával, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt igazából sikeres az új élelmiszerekre vonatkozó rendelet. A Novel Food rendeletben vagy rendelettel kapcsolatban azt láthattuk, hogy Európában nem csak, hogy nem akarunk klónozott állatokat, de maga a mezőgazdasági ágazat sem akarja ezeket, nincs is rájuk szükség. Tehát semmiféle szükség nem diktálja azt, hogy klónozzuk az állatokat. Már csak azért sem, mert a hús fogyasztás szempontjából is ez egy nagyon drága technológia, és az állat, a hím egyedek klónozása nagyon drága lenne. Ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy Martin Hoislingnak igaza van. Még akkor is, hogyha nem összpontosíthatunk mindent az importokra, mert már most is az amerikai kontinensről, Észak-Amerikából, Dél-Amerikából, Kanadából nagyon sokat importálunk, és tulajdonképpen elképzelhetetlen az, hogy minden címkézni lehessen, vagy jelölni. Nem csak arról van szó, hogy hogy a, mm, fel akarjuk vezetni a, az apa, illetve az anyai ágakra nagyon nehéz ezt megvalósítani. Nagyon úgy tűnik, hogy azonosak a génállományok ebben az esetben a különböző generációk között. Tehát ezzel a témával kellene nekünk foglalkoznunk, ugyanis minden más aspektusról esett már szó, és világossá is vált a múlt során. De én úgy gondolom, hogy ebben a mostani jogalkotási ciklusban sem lesz egyszerű a helyzet, hiszen arról van szó, hogy el kell döntenünk, hogy hogyan kívánunk eljárni a következő generációs állatok tekintetében. Nem mondhatunk csak annyit, hogy nehéz vagy lehetetlen visszakövetni vagy nyomon követni a helyzetet. Köszönöm szépen. Vezel úr. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen én szerintem igaza van a kollégáknak, akkor, amikor a generációkra kívánunk visz, nyomon követhetőséget eh, kérni, vagy ezt elengedjük, akkor tulajdonképpen egy ajándékot adunk az Egyesült Államoknak. Mert így nagyon könnyen be tudják hozni az európai kontinensre az ilyen típusú termékeiket, anélkül, hogy eh, a jogszabályokba ütköznének. Ez a klónozási ügy szerintem a címkézéshez, a jelöléshez kellene, hogy kapcsolódjon, mert különben az agrobiznisz és az amerikaiak fogják lefölözni ezt a piacot is, és én úgy gondolom, hogy ez botrányos. Emlékezzünk csak egy kicsit. Itt azért nagy problémák vannak a klónozással, élelmiszerbiztonsági szempontból is, mert a járványok könnyebben terjednek az állattenyésztés során, és ráadásul még tovább csökkenne a biodiverzitás és a genetikai állomány. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. Most Miller asszonynak adom meg a szót. A Elnök úr, Üdvözlöm általánosságban, hogy a bizottság egy olyan javaslatot készít elő, amely megakadályozná az állatok klónozását Európában, illetve termékek behozatalát, de az előttem szólók már felmutatták a javaslat gyenge pontjait. A mi feladatunk az, hogy jobb javaslatokat készítsünk elő, hiszen az állat jólét és az állatvédelem Európában nagyon nagy helyi értékkel, nagy fontossággal rendelkezik. A probléma pedig ugyanaz, teljesen mindegy, hogy most hormonozott húst hozunk ebbe, be, hormonkezelt húst hozunk be Európába, vagy pedig eh, klón, klónozott húst, klónozott állatból származó húst hozunk ebbe Európába. Összességében tehát a címkézéssel kell szabályozni ezt a kérdést, és külön örülök annak, hogy egy külön rendelet szabályozza és tiltja ezt, és ezt nem integráljuk a Novel Food rendeletbe, az új élelmiszerekre vonatkozó rendeletbe. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł, poseł Hazakamp. Hazaka asszony. Köszönöm szépen. Nagyon aggasztó mindez, ami itt történik. Két különböző irányelvről beszélünk nagyon sokféle termékről és állatról is szó eshet, amelyekre egyik irányel sem vonatkozik. Beszélhetünk lovakról, birkákról, kecskékről, szarvasmarháról. Rengeteg olyan mezőgazdasági termék van tehát, amelyekre az irányelvek egyike sem vonatkozik, például az állati sperma vagy a donorállatok. Itt csak élőállatokról és állati tetemekről van szó, de vannak más termékek, amelyeket igenis lehet szállítani. Nem jelölik meg Eh, az, ezeknek az állatoknak eh, a leszármazottait, ezért eh, nem tudhatjuk, hogy mely állatok származnak klónozott állatoktól. Egyértelmű szabályokra van szükség, nem pedig csak szimbolikus értékű jogszabályalkotásra. Komoly állatvédelmi problémákat is felvet ez a kérdés nem tudjuk elfogadni ezeket a hiányosságokat. Egyelőre gyakorlatilag csak jelképes értékű szabályozásról beszélhetünk. Köszönöm szépen. Flanagan úrnak szeretném megadni a szót, tessék. Um, I, um, when this... Amikor ez a szervezet az e vagy a DEO létrejött, már akkor is úgy gondolkodtam, hogy ez nem a mohóságot táplálja, hanem az emberek érdekét szolgálja, de most már meginoktak ezek a hiteim. Az a célunk, hogy az embereket, emberek számára táplálékot tudjunk szolgáltatni, a nagy vállalkozásokról van itt szó, hogy hogyan veszik át az irányítást az élelmiszerellátás felett. Írországban nemzeti szinten a jövőben ez marketing kérdés is lesz. Valamilyen elképzelésből megpróbáljuk ezeket a trendeket követni, pedig egy nis területet kellene megcéloznunk, Egyébként pedig el kell ezt adnunk az embereknek, de ha ők nem kérik ezt, akkor erre hallgatnunk kell, ha nem kérik, akkor nem kell számukra ilyen termékeket szállítanunk, hogyha az Európai Unió, ahogyan hangoztatja, valóban törődik az emberekkel. Köszönöm szépen, Jakovics úr! Kedves kollégák! Köszönöm szépen! Ez a ljudsku, za ljudsku prehranu od životinja Ovdje kao realan čovjek. Az az állattermékekből származó hús, amelyet szeretnénk fogyasztani Európában, szerintem egy jó rendszer rendelkezik. Európának jó a címkézési, nyomonkövetési és az ellenőrzési rendszere. Tehát biztos az, hogy az európai termelők számára az lenne a legjobb rendszer, hogyha ezt a fajta klónozott hogyha klónozott termékeket egy más színnel tudnánk jelölni, mert így a közvélemény vagy a lakosság is tudná, hogy klónozott termékekről van szó. És ebből a lakosság láthatná a termékek eredetét, úgy, ahogyan az a cigaretta esetében történik. Tehát szerintem erről van szó, ezt kellene bevezetni. Dziękuję pani poseł Petil. Pani poseł, bardzo proszę. Köszönöm szépen, Petil asszony. Željela bih istaknuti da se apsolutno protivim stavljanju e, klonirane hrane na e, tržište. A klónozott e, állattermékek piacra bevezetése összefüggésben áll azzal, hogy itt egy politikai kérdést kívánunk eldönteni, és nekünk itt az Európai Parlamentben olyan döntéseket kell hoznunk, amely a közvélemény által fontosnak tartott kérdéseket követi. Nem szabad, hogy az európai állattenyésztést, mezőgazdaságot még nehezebb helyzetbe hozzuk. Sajnos nehezen tudná, tudják már most is eladni a gazdák termékeiket, és nem szabad, hogy ennyire nem etikus módszereket alkalmazunk, és egy olyan konkurenciát beengedjünk piacainkra, amely nagyon kemény nyomást gyakorol a termelőinkre. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nem segítené a klónozás a saját fajták megtartását, itt génbankokra van szükség, és azt javasoltam itt az Agri szakbizottságban, hogy egy tanulmányt készítessünk, amelynek az lenne a célja, hogy megvizsgáljuk, hogy az egyes tagállamokban mennyire valósultak meg a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 bárki más szeretné a szót ezzel a témával kapcsolatban kérni, még van rá időnk. Köszönöm szépen. A múltban már többször megvitattuk ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy teljes egészében egyetértettünk abban, hogy a klónozás ellen vagyunk. Én magam 40 évig marha tenyésztőként dolgoztam. Nem látom, hogy miért kellene klónozni a szarvasmarhákat. Ma már az embrió transfer lehetőségé rendelkezésünkre áll, amely egy teljesen más eljárás, és ezt etikailag nem lehet támogatni. A csúcsállatainkban végrehajtjuk az embrió transfert, és nagyon gyorsan el lehet tehát ezeket a legjobb állatokat e- terjeszteni. Nem értem, miért van a szükség a klónozásra, nem értem az amerikaiakat. A tenyésztésben például ma már a fiatal állatoknál meg lehet állapítani, hogy alkalmasak-e a tenyésztésre vagy sem. Nem kell már 40 bikát felnevelnünk azért, hogy megállapítsuk egy-másfél-két év múlva, miután tápláltuk, tartottuk őket, hogy melyik lesz az alkalmas tenyészállat. A genetikai elemzés alapján 95-98 százalékos biztonsággal megállapítható, hogy melyik lesz a megfelelő tenyészállat. Tehát a klónozás teljesen fölösleges, és azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy ezeket az állatokat nálunk piacra hozzák. Nem ismerem a konkrét időpontot, de ha már Amerikában tíz éve klónoztak, nem tudom mikor kezdték, akkor azoknál az állatoknál, amelyek tíz év múlva kerülnek a piacra, már nem lehet megállapítani, hogy felmenőik között van-e klónozott vagy sem. Ezért tehát a kereskedelmi megállapodásban, amelyet az amerikaiakkal megkötünk, pontosan le kell fektetni, hogy milyen feltételek mellett kell feltüntetniük az amerikaiaknak, hogy klónozott állatból származik a hús, illetve mely állat klónozott. A múlt tekintetében ezt már nem tudjuk kikövetelni, de a kereskedelmi megállapodás során világos a jövőre vonatkozó egyértelmű szabályokra van szükség. Köszönöm szépen! Most pedig Sandra asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Csatlakozom azon képviselőtársaimhoz is, akik a klónozás ellen vannak. Egyrészt teljesen meg kell akadályozni a kereskedelmét és a behozatalát az ilyen állatoknak, és nulla szinten lehet tolerálni az élelmiszerláncba, illetve a tápanyagláncba való megjelenésüket. Ezek a technológiák a vidéki lakosság nagy függőségéhez vezetnek, ez is egy fontos szempont. Úgy gondolom tehát, hogy biztosítani kell, hogy azok, akik a vidéken dolgoznak, valóban a vidéki térség gyarapodásához hozzájárulhassanak, és ne egy oldali függőségbe hajtsuk őket a klónozott állatok megjelenésével. Köszönöm, Moly asszony! Úgy gondolom, hogy Európának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a biológiai sokszínűséget és az élelmiszer minőséget megőrizzem, és meg kell akadályoznunk, hogy a klónozott állatokat előállító kínai vagy amerikai cégeket ajándékozzuk meg azzal, hogy engedélyezzük ezen állatok behozatalát a mi piacunkra, hiszen ezzel felvizeznénk a minőséget, az állatállomány minőségét. Köszönöm szépen, Mój asszony. Más nem kéri a szót. Ilyen módon megadom a bizottság képviselőjének a szót. Kérem, válaszoljon az itt elhangzott kérdésekre, illetve tájékoztasson bennünket a dosszié állapotáról, állásáról. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Ez egy roppant érzékeny dosszié, és nagyon fontos kérdés is. Számíthattunk arra, hogy ez heves érzelmeket kavar majd. Az a megtiszteltetésért, hogy már az elmúlt ciklus háromoldalú tárgyalásaiban is részt vehettem, tehát nem lep meg ez a fajta vita. Néhány elemet ki szeretnék emelni, és egy-két részlettel szeretném gazdagítani a vitát. Több képviselő említettem, a klónozás nem genetikai módosítás. A klónozást, tehát az egyén értékelésénél nem lehet megtalálni. Nem lehet megállapítani, klónozott ez az egyén vagy sem. Nincsen tehát objektív módszerünk, ellenőrző módszerünk. Egyedül úgy lehet ellenőrizni, hogy a papírokat ellenőrizzük világos, nyomon követhető szabályokat kell létrehozni a regisztráció és a visszakövethetőség területén. Ez nagyon fontos akkor, amikor a klónok címkézéséről beszélünk, vagy pedig a harmadik vagy ötödik generáció termékeinek címkézéséről beszélünk. Tökéletesen lehetetlen a későbbi generációkban ezt ellenőrizni hogy klónozott-e vagy sem. Márpedig, hogy egy olyan rendszert akarunk képíteni, mely a következő generációkat is nyomon követhető, akkor egy bürokratikus, szuper, egy nagyon költséges bürokratikus szupergépezetre volna szükségünk. Megvizsgáltuk ezt a ezt a kérdést, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a költségek, és ez nem csak az amerikai tenyésztőkre hárulnak majd, hanem az európai gazdálkodókra is hárulnának majd, akiknek be kellene bizonyítaniuk, hogy nem klónozták az állatukat. Tehát a költség hatalmas volna a regisztráció bejegyzésre vonatkozó költségek, hiszen még a harmadik, negyedik, ötödik generációs marha esetében is bizonyítani kellene azt, hogy nem klónozták. Még egyszer mondom, hogy ez egy további kiegészítő költségeket róna a tenyésztőkre. Még egyszer mondom, formálisan lehetőség van erre, de gyakorlatilag nem lehet ellenőrizni, hiszen az egyéni állat genetikai összetétele ugyanaz, mint az eredetiét, tehát nem tudjuk megállapítani vizsgálattal, hogy beavatkoztak-e a genómájába. Ugyanakkor, és ezt nagyon világosan leszeretném fektetni, Többen mondták, hogy egyre több klónozott állatot hoznak majd be az USA-ból, a klónozott állatok húsát fogjuk enni. Nem, a javaslatunk arra tör, arra célozza, hogy mindenfajta klónozott hústermék importját és az állatok importját betiltsuk ne felejtsük el, nincsen olyan, mint klónozott étel, csak az állatot lehet klónozni, amely állatból úton az élelmiszerünk származik. De hát klónozott élelmiszer olyan nincsen, bocsánat, de hát ezt el kellett mondanom, hogy ezt tisztázzam. Amikor pedig az ENVI, a Környezetvédelmi Szakbizottságban megvitattuk ezt a kérdést legutóbb, akkor arról beszéltünk, abban volt megállapodás, hogy a következő generáció tekintetében a címkézést biztosítani kell, a költségeket felkimutattuk, és az MV szakbizottság nem volt meggyőződve, hogy a költségek ilyen magasak lesznek, ezért abba egyeztünk meg, hogy a költségeket részletesen megvizsgáljuk, mielőtt tovább megyünk. Mi, tehát az Európai Bizottság, elkészítettük a hatástanulmányt, és azt mutatja, hogy a költségek roppant magasak, de a biztosok kollégiuma mégiscsak úgy döntött, hogy helyesebb volna a parlamenti vita számára is egy nagyon részletes vitát, eh, tanulmányt elkészíteni. A tanulmány készül, és néhány hónap múlva rendelkezésükre áll, és ilyen módon részletesen fel tudjuk majd mutatni a tanulmány eredményei alapján, milyen költségekkel jár a nyilvántartás. Amikor a esetleges, a potenciális kivételekről beszéltünk, kérem értsék meg, hogy miről beszélünk. Nem jelenti a kivétel azt, hogy bármilyen klónozott állatra kiterjesztjük, akár a tenyészállatok, akár a vágómarha tekintetében a kivételek, az gyó, a, a genotípus megőrzése, illetve az orvostudomány vagy a tudományos kísérletekre vonatkoznak, annak érdekében mondjuk, hogy egy genotípus utolsó egyedének genómáját meg tudjuk őrizni, ha erre nincsen más mód. Ez erre vonatkoznának a kivételek, és természetesen folyamatosan nyomon követjük az orvosi és az egészségügyi és gyógyszeripari kutatásokat, amelyek során a klónozott állat genomája esetleg, és ezt feltételes módon mondom, esetleg kult szerepet játszhat. Erre vonatkozik a kivétel, de nem arra, hogy bármilyen klónozott állatot behozhatnánk a piacra. Hiszen, ahogy ezt elhallottuk, a klónozott állat függőséghez vezet a gazdálkodók részéről, de ne felejtsük el, hogy teljesen más ez a a növények esetében. A klónozás jelenleg és a jövőben nagyon-nagyon drága folyamat, és valóban attól függ, hogy klónozni tud-e valaki, hogy hatalmas összeg áll a rendelkezésére. És ilyen módon tehát az élelmiszerre lánc nem kerül veszélybe az élelmiszerláncon lévő termelők, gazdálkodók nem válnak függővé. Tehát Európában a gazdálkodók, a tenyésztők vállára semmilyen teher, semmilyen nyomás nem nehezkedik, hogy klónozott állatokat tenyészenek vagy használjanak fel. Mi pedig Európában is ezt szolgálja ez a jogszabály. Világos nemet mondunk a klónozásra. Ennyit akartam mondani mindenről, az önök észrevételeiről. Tudom, hogy heves érzelmeket korbácsol a klónozás kérdése a parlamenti üléspatkó mindenfelében, de kérem ne felejtsék el, hogy hatalmas költségekről beszélünk, és szörnyű bürokratikus terhekről beszélünk, az európai gazdálkodók és az európai eh, élelmiszeripar résztvevői számára is. Köszönjük szépen a bizottság kiegészítő észrevételeit. Azt hiszem, hogy lezárhatjuk a vitát erről a kérdésről. Biztos vagyok benne, hogy máskor még visszatérünk erre a nem kevési izgalmas, eh, lebilincselő, fontos kérdésre, és hogy a választóink, az európai közpolgárok is eh, figyelemmel kísérjék ezt a munkát. Ahogy mondottam korábban, ez volt az utolsó napirendi pontunk, mielőtt, mielőtt tehát 5 eh, perc technikai szünet után megérkezik körünkbe Mauricio Martina, az olasz mezőgazdasági élelmiszerügyi és erdészeti politikáért felelős miniszter. Kérem, ne menjenek el, öt percről van csupán, és utána pedig válvetve üdvözöljük az olasz minisztert. Obecny prezident Sivrosti. 5 minut przerwy, tak żeśmy zaczęli. Még egyszer mondom, 5 perce szünetet tartunk. És remélem, hogy időben tudjuk kezdeni a meghallgatást.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

Mauricio Martínának megadom a szót, aki Olaszországban a mezőgazdasági és erdészeti, illetve élelmiszeripari miniszter, és aki jelenleg az Agri Tanács elnöke is. Egy évvel ezelőtt találkoztunk vele, akkor, amikor a Milánói világkiállítást kívánta bemutatni, amelyre 2015-ben kerül sor. Biztos vagyok benne, hogy a mai napon ezzel kapcsolatban is a legutóbbi fejleményekről be tud majd számolni. Remélem azt is, hogy a javaslatokról, tervekről, az olasz elnökség prioritásairól is be fog tudni számolni. Nagyon különleges és nehéz helyzetben jön a az Európai bizottság újraválasztása idejében ez az elnökség. A mai délelőtt során gratuláltam Olaszországnak azért is, mert az új ö, főképviselő, az önök kollégája, az önök kormányában működött, működik, Úgyhogy ebben a nehéz időszakban, az embargó alatt fontos az, hogy nemzetközi szinten a kereskedelemről, az új szabályokról, az Egyesült Államokkal és más, a világ más területeivel folytatott tárgyalásokról is szó essen. Ez nagyon fontos számunkra. A jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogy a világ politika Európára nagy hatással van. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy itt köszönthetem Önt, és most meg is adom Önnek a szót, miniszter úr. Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok. Köszönöm szépen, kedves elnök úr és a bizottsági tagok. Először is szeretném megköszönni önöknek ezt a fontos lehetőséget, amely lehetővé teszi számomra azt, hogy a az Európai Unió soros elnökségének, az olasz elnökségnek a prioritásait bemutathatom. Szeretném megköszönni azt is, hogy egy fontos tematikus párbeszédet indítsunk útjára, hiszen a már a következő napokban elkezdünk fontos kérdésekről beszélni. A tanács számára rendkívül fontos az önök szakbizottságának a munkája, éppen ezért én nagyon szeretném azt, hogy minél hamarabb útjára indítsunk egy olyan párbeszédet, amely a különböző dossziékra vonatkozik. Ugyanis akkor, amikor az Európai Unió három intézménye hatékonyan dolgozik és egymással összhangban, akkor az európai polgárok elvárásainak meg tudunk felelni. Ezt mutatja azt is, hogy a KAP reform hogyan zajlott le, amelyet az elmúlt jogalkotási ciklusban igen magas szintű és nagyon kemény munka előzött meg a különböző Európai Uniós intézmények együttműködésében. Éppen ezért szeretném még egyszer megköszönni Paolo de Castro képviselőnek a munkáját, aki ebben a témában épp úgy, mint más témákban rendkívül jó munkát végzett. Most pedig rátérnék a munkatervünkre, az olasz elnökség munkatervére, a mezőgazdaságra vonatkozó kérdésekre. Ez a program ez már július óta megvalósítás alatt van. Azzal kezdeném, hogy hangsúlyozni szeretném, hogy a KAP reformja rendkívül fontos volt a parlament, a tanács és a bizottság számára is. Most azonban arra van szükség, hogy minél hamarabb definiáljuk a konkrétumokat, és, illetve hogy konkrétumokkal töltsük meg a reformot. Főként arra gondolok, hogy a delegált jogi aktusokat meg kell valósítanunk, amelyek a Lisszaboni szerződésből adódnak, és ezeket a következő hetek során szeretnénk megtenni. A tanács részéről nem látunk nehézségeket, éppen ezért reméljük azt, hogy nagyon gyorsan el fogjuk tudni fogadni ezeket. Azok a dossziék, amelyeket most éppen a tanácsban tárgyalunk, és amelyekkel kapcsolatban nem sokára el is kezdjük a vitát önökkel, mindenképpen a biomezőgazdaságra vonatkozó reformtervezet szerepel elsősorban. Itt egy fontos témáról van szó, ez egy kényes, érzékeny téma az összes tagállam számára, nagyon aktuális téma, ez egy olyan szegmense a mezőgazdaságnak, amely stratégiai szempontból is fontos az európai mezőgazdaság jövője szempontjából. Éppen ezért most fontos egy jó vita megkezdése az Európai Uniós intézmények között, annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményre jussunk mindenféle szempontból. Mint ahogyan önök is tudják, a bizottsági javaslat után technikai szinten a tanácsban már el is kezdtük azt, hogy hogyan néz ki ennek a rendeletnek a konkrét megszövegezése már kétharmadán körülbelül túl is vagyunk. A júliusi miniszteri ülésben, amelyen elnökölhettünk, a miniszterek is elmondták el, elsődleges véleményeiket, a politikai szempontból számukra releváns kérdésekben. Itt egy már érvényben lévő jogszabály felülvizsgálatáról van szó, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében az önök segítségével, hogy minél hamarabb egyességre tudjunk jutni, és hogy a lehető legjobban haladjon ez a téma a jogalkotási úton. Amennyiben sikerül ezt megvalósítani a viták, illetve a tárgyalások során, reméljük, hogy egy kompromisszumos szöveget fogunk tudni még az olasz elnökség alatt létrehozni. Egy másik fontos téma az iskolai tej, illetve gyümölcs fogyasztásra vonatkozó támogatások kérdése. Ezt már a görög elnökséggel együttműködésben megkezdtük, ezt a munkát, és a tanács nagyon nagy aggodalmait fejezte ki a bizottsági javaslat jogalapjának tekintetében. Az a célunk, hogy minél hamarabb előre jussunk, és éppen ezért a tanácsban már munkacsoporti üléseket hívtunk össze. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a dosszéval kapcsolatban minél többet meg kell tenni annak érdekében, hogy az európai polgárok a lehető legjobban működő rendszert tudjanak magukénak, és összetudjuk hangolni a mezőgazdaság és a lakosság érdekeit, és a lehető legegészségesebb megoldásokat javasoljuk. Ennek érdekében fontos az, hogy már a következő hónapok során hatékonyan, organikusan tudjunk önökkel együttműködni, ugyanis a célunk az, hogy egy általános megközelítést tudjunk elfogadni, amely a jövőben is alkalmazható lesz, és így kompromisszumokat tudjunk kötni minél hamarabb a intézmények között, és hamar el tudjuk fogadni a szöveget. Egy másik fontos téma számunkra a tejágazat jövőjére vonatkozó téma. Ezzel kapcsolatban, mint ahogyan önök is tudják, Különböző szinteken folyik a vita, az intézmények között is folyik a vita már jó régóta. Júniusban az Európai Bizottság egy jelentést tett közzé a tejcsomaggal kapcsolatban. A tanács vitát folytatott, amelyben már ezt a jelentést megvitattuk. Tudjuk azt is, hogy mennyire fontos ez a probléma, és tudjuk azt is, hogy a tejipari ágazat stratégiai fontosságú a mezőgazdaságon belül. A KAP reform és a csomag újdonságokat jelentenek a piacválságok kezelésében, illetve a teljes ágazat láncolatán keresztül. Ugyanakkor tudjuk, hogy egy kényes témáról van szó, már csak azért is, mert a jövő héten, nem, vagy jövő évtől kezdve nem lesznek kvóták, tejkvóták, úgyhogy nagyon közelről fogjuk monitorozni a helyzetet. Egy másik fontos kérdés, alapvető kérdés, az egy sokkal összetettebb téma, az élelmiszer biztonságra gondolok megfelelő mennyiségű élelmiszer és ennek az elosztása, vagy ennek az egy, sokkal kiegyensúlyozottabb elosztása és az alapvető élelmiszerekből felépített tartalékok kérdése. Ez egy olyan téma, amelyről nagyon sokat vitáznak különböző szinteken az egész világban, és ez biztos, hogy egy nagy geopolitikai kihívás is a jövő szempontjából, az Európai Uniónak pedig kulcsfontosságú szerep jut ebben. Ez egy olyan geopolitikai téma, amelyre a következő hetek, hónapok során oda kell figyelnünk. A téma egyébként a Milánói 2015-ös világkiállításnak is az egyik fő témája, tehát hogy hogyan tudjuk ellátni élelmiszerrel a világot, a földet. Ráadásul ez egy nagyon szép lehetőség is lesz az Európai Uniós mezőgazdasági ágazatnak, hogy bemutassa termékeit, és rá tudjunk mutatni arra, hogy milyen stratégiai ágazatról van szó, és hogyan néz ki a mezőgazdasági ágazat Európában, és azt összehasonlítva a világ többi részéről. Tehát itt a jövő kihívásai lesznek még fontos témák, amelyek az egész világra vonatkoznak. Az, Európ, az olasz elnökség szeretné azt is, hogyha ezt a témát a, az európai vita központjába tudná állítani, és ezért az élelmiszerbiztonságot összekötöttük a milánói informális mezőgazdasági miniszteri találkozóval, amelyre szeptember végén fog sor kerülni szintén Milánóban. A globális témákhoz kapcsolódóan meg kell említeni a kereskedelmi tárgyalásokat, amelyeknek nagyon fontos része, sőt döntő része a mezőgazdasági termékekre vonatkozó portfólió. Éppen ezért közelről szeretnénk nyomon követni a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokat multilaterális szinten is, akár a WTO-ra gondolok, és a bilaterális tárgyalásokra is. Mi pedig oda fogunk figyelni a tanácson belüli vitákra, a szabadkereskedelmi egyezményekre, amelyekről éppen tárgyalások folynak, vagy az, amelyeket már az Egyesült Államokkal, Kanadával meg is kötöttünk, akár az ázsiai, vagy dél-amerikai, vagy afrikai országokra vonatkozólag. Szeretnénk, hogyha a vita középpontjába tudnánk állítani azokat a kérdéseket, amelyek rávilágítanak arra, hogy mindennek milyen köze van az európai mezőgazdaság jövőjére, és fontos számunkra a kölcsönösség, tehát az, hogy az európai rendszer elismerését elvárjuk a kereskedelmi export-import tárgyalások során is, főként az eredet megjelölésekre gondolok. Aztán van itt még egy másik téma, illetve két másik téma, amely a mezőgazdaság jövőjére vonatkozik, és amelyek fontosak számunkra, olasz elnökség számunk, számára arra gondolok, hogy felül vizsgálni az Európa 2020-as stratégiát, illetve az Energia-Klíma 2020-as stratégiát. Az elsővel kapcsolatban végig szeretnénk gondolni azt, hogy középtávon hogyan néz ki a mezőgazdaság szempontjából a 2020-as stratégia. A célunk az, hogy együtt gondolkozzunk el a jövő stratégiáiról, főként arra gondolva, hogy az innováció hogyan valósítható meg, és a fiatalok számára, a fiatal gazdák számára milyen munkalehetőségek vonatkoznak majd. Ez egy fontos téma lesz a mezőgazdasági miniszteri ülésen is. Ami pedig az élelmiszerpolitikát illeti, a stratégia felülvizsgálatáról lesz szó az általános ügyek tanácsában, valamint az új bizottsági javaslatot is felül fogjuk vizsgálni, illetve hogy meg fogjuk tárgyalni, amelyet majd márciusban, 2015 márciusában kapunk meg. Ami pedig a klíma energia 2030-as stratégiát illeti, tudjuk azt, hogy mennyire fontos a mezőgazdaság számára a szüvegházhatású gázok csökkentése, és azt is tudjuk, hogy a mezőgazdaság ehhez hozzá is járulhat. Pont ezért a mezőgazdasági miniszterek tanácsa októberben ezt a kérdést is napirendre tűzi. Szeretnénk azt is, hogyha a környezetvédelem és energia tanácsüléseken is odafigyelnénk erre a kérdésre, hiszen október végén döntést kell hoznia ebben a témában a tanácsnak. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az összes illetékes parlamenti szakbizottságot bevonjuk ebbe a folyamatba, hiszen ezek a célok mindannyiunk számára fontosak. Vannak itt azért még más fontos témák is, amelyek az olasz elnökség alatt kerülnek napirendre. Gondolok például arra, hogy hogyan tudunk védekezni a növények számára kártékony organizmusok, illetve az állattenyésztési jogszabályok vonatkozó csomag kérdése. Fontos a jogegyszerűsítés, az, hogy csökkentsük az értelmetlen költségeket, és hogy versenyképesebbé tegyük vállalkozásainkat. Pont ezért az olasz elnökség meg fogja vizsgálni a parlamenti módosításokat, és reméljük, hogy ezekkel együtt konstruktív együttműködést tudunk majd végezni. Ami azt a rendelettervezetet illeti, amely a növényekre kártékony organizmusok, illetve az állattenyésztési jogszabályokra vonatkoznak. Nos, hát ezekre azért van szükség, mert a globalizáció, a kereskedelem és a klímaváltozás sajnos új ö, problémákat vetett fel, és ö, új ö, felügyeleti rendszert szeretnénk bevezetni, és ö, a betegségek, ahol felütik fejüket, ott azonnal szeretnénk hatni, és egy ehhez szükséges jogszabályt kívánunk megalkotni. a görög elnökség már ebbe az irányba lépéseket tett, ami pedig az állattenyésztést illeti, az erre vonatkozó csomagot az Európai Bizottság egy rendeleten keresztül szeretné a teljes állattenyésztési ágazatot horizontálisan és nem vertikálisan szabályozni. Azt szeretnék még, hogyha hatalmas változásokat tudnánk a szervezési, szervezési szempontból bevezetni, mert itt fontos, hogy megőrizzük azokat a fajokat, amelyeknél a kihalás fenyeget. Az elnökség szeretné, hogyha első olvasatban el tudnánk fogadni ezt a dokumentumot, és meg tudnánk vizsgálni azt, hogy hol vannak azok a pontok, amelyekben egyetértünk. Ami pedig a génmanipulált termékeket, termékek termesztésére vonatkozik, tudjuk, hogy politikai döntés született ezzel kapcsolatban, a génmódosított organizmusok kérdésében. Ez a javaslat lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy területükön teljes mértékben be tudják tiltani az akár európai szinten engedélyezett GMO-kat. Éppen úgy, ahogyan az, ahogyan az más rendszerekben ö, már megvalósulhat emberi egészségre vagy környezetvédelemre káros termékek esetében. A szubszidiaritás elve alapján bízunk abban, hogy a tárgyalások az Európai Parlamenttel gyümölcsözőek lesznek, és a jövő hét során, vagy a, jövő, a következő hetek során a környezetvédelmi, illetve egészségügyi miniszterekkel együtt meg fogjuk próbálni ezeket a tárgyalásokat elindítani és végül engedjék meg, hogy rávilágítsak még egy az utolsó hetek nagy problémájára. Az oroszországi embargóra gondolok, az idény gyümölcsök, illetve néhány élelmiszeripari termékre gondolok. Ezek fontos problémák. Az olasz elnökség rögtön odafigyelt erre a kérdésre, igen, intenzíven dolgozunk rajta a bizottsággal együtt. A delegált jogi aktusok na köszönhetően a bizottság már bizonyos területek vagy bizonyos ágazatok megsegítésén dolgozik intenzíven. Csolosz biztosnak is szeretném megköszönni a munkáját. Biztos, hogy még csak az út elején állunk. A KAP reformja pedig bebizonyította, hogy ezen a területen is olyan eszközökkel rendelkezik, amelyek az ehhez hasonló válságokat kezelni tudják, de elképzelhető, hogy el kellene gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudjuk az ilyen típusú intézkedéseket erősíteni. Az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel mindenképpen együtt kell működnünk ebben. Jövő péntekre össze is hívtunk egy különleges tanácsülést, és ezzel vagy ezen a tanácsülésen majd felülvizsgáljuk a már elindított intézkedéseket, és azt, hogy milyen további intézkedéseket lehetne a válság csökkentése érdekében tenni. Így szerettem volna tehát felsorolni az olasz elnökség számára a legfontosabb témákat, és természetesen a rendelkezésükre állok mindenféle információk, kérdések tisztázására, Elnök úr, kedves parlamenti képviselők, én nagyon remélem azt, hogy a mai találkozónkból intenzív, hatékony munka fakad majd, olyan mértékben, amely hozzájárul majd ahhoz, hogy azonnal hatni tudjunk, és minél hatékonyabban azokra a problémákra, amelyek ennek az alapvetően fontos ágazatnak az életét irányítják annak érdekében, hogy mandátumunkat leginkább be tudjuk tölteni. Ilyen szellemben érkeztünk ide, és, ezek lesznek, és ez lesz az a szellemiség, amely munkánkat irányítja a következő órák, napok, hetek, hónapok során is. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy bemutatta az olasz elnökség programját mindenre kiterjedően. Most pedig egy valamit szeretnék elmondani. Először a koordinátorok kapnak szót két-két percben, majd a miniszter válaszol. Őt is elnézést arra kell, hogy kérjem, hogy fogja rövidre magát, hiszen 20, majdnem 20 kérnek szót, mindenki egy percben kap szót. Azután a miniszter még egyszer válaszol. Kérem, ne sértődjék meg, ne sértődjenek meg, hogyha felemelem <clears throat> elnöki kalapácsomat, és arra kérem önöket, hogy fogják rövidebbre magukat. Valaki ezt személyesen vette, személyes megtámadtatásnak érezte, elnézést kérek, a jövőben hosszabb időt irányzunk elő a találkozóra, általában egy óra elegendő volt, de már is DESZ képviselőnek adom a szót. Tessék. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter úr, Martina miniszter úr, hogy eljött az Akri, Agri bizottságba. Én is jó együttműködést kívánok minnyájunknak az olasz soros elnökség alatt. Egy-két pontot szeretnék csupán kiemelni a két perc alatt. A kollégák még további kérdést felvesztik majd az iskola, tej, iskola gyümölcs kérdését felvetette ön is, különböző álláspontok rajzolódtak ki, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy a gyermekek számára fenntartsuk ezt a lehetőséget. Ami a tejágazat jövőjét illeti, hosszú ideje cserélünk mert erről, és tudjuk, hogy jövő évben kifut véget ér a kvóta szabályozás. Szandre Kannid lett kollégám hamarosan mindjárt elmondja, hogy milyen nagy problémákkal állnak szemben Lettországban, ahonnan idáig az orosz piacot szállították, látták el. Most pedig az embargó érvényesen rájuk. Örülök, hogy az élelmiszer biztonság kérdését használta, és a stratégiai tartalékokról beszélt. Hosszú ideig kvázi illetlenség volt a stratégiai tartalékról beszélni, de úgy gondolom, hogy a világ élelmezési helyzetét szem előtt tartva beszélni kell erről. A Kanadával, a Mercosurral vagy Dél-Koreával való megállapodások kapcsán pedig arra szeretnék utalni, hogy már 2010. októberében Strasbourgban egy állásfoglalást fogadott el a tisztelt ház, ahol felszólítottuk a bizottságot, hogy az agrár importokat csak akkor engedélyezze, hogyha mi állat, növény és fogyasztóvédelmi szabályainkat öm, elfogadja a termelő. 435-en szavaztak igennel, nagy többséggel tehát. Van egy még egy kérdésem, ez pedig a növény jogokra vonatkozik. Kíváncsian várom, hogy hogyan látja a növény jogok kérdését. Aztán pedig a szaporító anyag a magok és szaporító magok kérdésére is rákérdezek. Köszönöm szépen. Most pedig De Castro képviselő volt miniszter is volt szakbizottsági elnökünk kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves miniszter úr, kedves elnök úr, nagyon röviden, hiszen e két percben egy-két pontot szeretnék kiemelni, és tudok csak kiemelni. Tud, csupán a kollégák biztos, hogy még kiemelnek más pontokat is. Egyrészt az intézményközi együttműködés, ahogy miniszter úr, te is kiemelted, a kap reformja volt az egyik próbaköve a parlament és a tanács új együttműködésének. Ugyanakkor az orosz exportok tilalma valóban krízist váltott ki, és ismét bebizonyítottuk, hogy a parlament és a bizottság szorosan együtt tud működni, és ez a gazdálkodók javára válik. A parlament és a tanács szorosan együttműködik, és nagyon jól bejáratódott az együttműködés rendszere. Még egyszer mondom, a gazdálkodók hasznára válik ez. a delegált jogi aktusokról beszélt az elnök úr, és tudjuk, hogy milyen nagyon sok aggodalmat okoz a termelők körében, például a borágazatban a delegált jogi aktusok elfogadása. A végrehajtási jogi aktusok ból a parlament kizárt, kizárásra került, már pedig a végrehajtás, mondja a jogszabály, a bizottság hatáskörébe tartozik, és idézőjelesen voltak éppen azt mondhatom, hogy a bor ágazatról a kap reformja során megegyezésre jutottunk, de ez csak politikai vagy szabályozói megegyezés, de most a konkrét szabályozásokban nem tudunk beleszólni. Ami pedig az iskolatáj kérdését illeti, nagyon fontos, hogy egy nagyon fontos élelmezési, nevelési szereppel is játszik az program, hiszen az iskola tej és az iskola gyümölcs programmal egészséges étkezésre is neveljük a gyerekeket. Nem volt ez a kampány. A kampány alapvető célkitűzése ez volt, illetve az, hogy megfelelő piacot találjunk a termékeknek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az olasz elnökség eh, mind az iskolatai programban, mind, és ez is egy fontos kérdés, a TTIP, az a USA-val való kereskedelmi megállapodás kérdésében világos állást foglaljon, hiszen egy sor aggály van a piacon a normák tekintetében, a saját normáinkat, a szigorú normáinkat be akarjuk tartatni, nem akarjuk ezeket felvizezni. Nagy lehetőséget kínál ugyanakkor a TTIP Európa számára, tehát fontos, hogy tovább haladjunk ezen az úton, de úgy, hogy ne veszélyeztessük a saját normáinkat. Köszönöm szépen. Vojcsahovszki képviselő, mint az ECR e, alkoordinátora, Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt az orosz embargót. Ez egy hatalmas krízist, hatalmas válságot okozott Európa sok országában. Döbbenettel kell, hogy megállapítsuk, hogy a válságra előirányzott tartalékot a 25-ös cikk alapján nem használták, nem mobilizálták, már pedig ez 400 millió eurónak megfelelő összeg. Nem tudnék egy még sürgetőbb helyzetet elképzelni, mint az orosz embargót, amelynek alapján a alapokat mozgósítani, mobilizálni lehetne. Nem értem, hogy az a bizottságnál miért nem váltja ki azt, hogy mobilizálják ezt az alapot. Kérem tehát az orosz elnökséget, hogy ezt fontolja meg, és járuljon hozzá az alap mobilizálásához. Második felvetésem a tejkvóták túlépésére vonatkozó büntetések kérdése. Én jogász vagyok, ezért tudom, hogy ha valami már nem büntető tényállás, akkor az erre kivetett büntetés is elveszíti a hatását. Tehát kérdezem, hogy milyen értelme volna annak, hogy megbüntessük a gazdálkodókat, akkor a kvóta túlépése miatt, akkor, amikor a kvóta rendszert amúgy is kivezetjük. Ráadásul semmi kárt nem okoznak a túllépéssel, hiszen az összeurópai kvóta szintje nem változott meg. Kérem, hogy itt is az elnökség járjon közben. A harmadik felvetésem pedig az afrikai sertéspest is kérdésére vonatkozik a lengyel kormány nem tud mit tenni ez ügyben, nem bírálatként mondom ez, de segítségre van szükségünk. Egy-két év múlva az afrikai láz egész Európát elérheti, és sertés állományunk megtizedeléséhez, hanem megszázadolásához fog vezetni. Jelenleg Litvánia és Lengyelország a leginkább kitett országok, de a veszély minden országot érint. Köszönöm szépen! Hajzling úr. Kettő percben. Köszönöm szépen miniszter úr a látogatását, konkrét felvetésekkel kezdem már is. Beszélt a kereskedelmi kapcsolatokról. Én úgy gondolom, hogy a bizottság és a tanács azzal tartozik az állampolgároknak, hogy átláthatóvá tegyék a SETA-t és a TTIP-et is. Ezek a tárgyalások és megállapodások nem átláthatóak. Nekünk, európai parlamenti képviselőknek sem adnak kellő információt, mi is csak vélekedésekkel élünk, már pedig elengedhetetlen, hogy az ilyen fontos tárgyalásokba bevonjuk a nyilvánosságot. Mindig ígérik ezt, de nem tesznek semmit. Ezen felül a jelenlegi agrárpiaci válság fényében, amely egyébként nem csak az orosz kereskedelmi embargóval függ össze, mert például a tej területen ez tovább is megy, mint az embargó. A tej területen most kezd világosra válni a válság, tehát a válság fényében világos választ kell adni, hogy mi történik a kvóta kivezetésével. Az árak mély zuhanásban vannak. Ha nem adunk megfelelő választ, az egész ágazatot válságba taszítjuk. Az oroszországi embargó tekintetében persze kötelesek vagyunk, hogy azon gazdálkodóknak segítsünk, akiket különösen a szomszéd államokban súlyosan érint az embargó, akik az orosz exportokból éltek. De ugyanakkor azon is gondolkozni kell, hogy tényleg célra az exportorientáció az európai mezőgazdaságban, például a tejágazatban, hiszen nagyon rossz, hogyha függünk egyes felvevő piacoktól. Beszélt az öko, vagy a bio gazdálkodásról. Én úgy gondolom, hogy a biogazdák aggájait komolyan kell venni, nagy bizonytalanságot váltott ki a szabályozási bizonytalanság, éppen ezért nagyon gyorsan be kell fejezni az új rendelet vitáját. Még egy utolsó észrevétel. Úgy gondolom, hogy az éghajlatváltozás és a mezőgazdaság összekapcsolásának kérdéséről nem szabad megfeledkeznünk. A jövő tárgyalásai során is mindig figyelemmel kell lenni erre a kérdésre, nem szabad erről megfeledkezni. Köszönöm szépen. Szenra úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Először is szeretnék arról beszélni, hogy az orosz embargó rámutatott, hogy az Európai Unió felelőtlen eljárása hogyan kockáztatja a termelők érdekeit csak azért, hogy az Egyesült Államok érdekeit szolgálja. Ugyanakkor a közös agrárpolitika kockázatai is kiderülnek a legutóbbi reformok nyomán. Ez mindig is csak az exportot szolgálta, és gyakorlatilag sorsára hagyja a vidéken élő termelőket. A kap, ami az exportra összpontosít, nem lehet igazságos vagy megalapozott. Ezért a tej ágazatban is eh, a liberalizáció és a kvóta rendszer eltörlése és arra mutat rá, hogy az árválság mennyire súlyossá vált, ezt még ráadásul súlyosbította az orosz eh, importtilalom. Ez eh, további lépés a termelők ellehetetlenítésében Európában és a vidék hanyatlásában a mezőgazdasági politikában nem volt valódi változás, ami figyelembe venné a fogyasztók, a termelők jogait és a környezetvédelmi szempontokat. Nagyon fontos, hogy két dolog elkezdjen működni. Először is a, az Egyesült Államokkal folyó szabadkereskedelmi megállapodásra gondolok, illetve nagyon fontos, hogy új kap jöjjön létre, ami figyelembe veszi az európai állampolgárok érdekeit, illetve a termelők érdekeit, és nem elsősorban a nemzetközi nagyvállalatok érdekeit tartja szem előtt. Köszönöm. Yes, uh, it's actually good afternoon. Üdvözlök mindenkit, kellemes délutánt. Van néhány gondolatom. Először is az ebola vírus Nyugat-Afrikában mindenkit aggaszt ez, és a sajtó is hangosan tárgyalja. Az Afrikában élő, az Európában élő afrikaiak különböző állatokat, mint majmokat, hasonló állatokat esznek, az európaiak nem, de ez az jelenség is aggasztó. A miniszterek tanácsában ön vajon a tagállamokban szigorúbb korlátozásokat sürget-e majd például az Egyesült Királyságban az EU szabályokra hivatkozva. Van még egy kérdésem. A ketrecben nevelt tyúkok tojtott tojásokkal kapcsolatosan. Hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor kimondhatjuk-e, hogy nincsenek már ketreces tartásban tyúkok, tojó tyúkok, én úgy gondolom, hogy Európában, Kelet-Európában nagy számban vannak még ilyen gazdaságok. Erről mi a gondolata? Kérem, elnök úr, jegyezze fel, hogy egy perc 15 másodpercben fogalmaztam meg a gondolataimat. Köszönöm szépen. Mint említettem, most szeretném, hogyha a miniszter úr válaszolna a koordinátorok első körben feltett kérdéseire. Miniszter úr, mi a szó? Köszönöm szépen a felvetéseket, az észrevételeket. Térjünk tehát a fontos kérdésekre. Az egyik kérdés nem másra irányult, mint a jogszabályok végrehajtására. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elnökség nyomon fogja követni a politikai megállapodás, melyet a parlamenttel együtt kötöttek végrehajtását. Egyetértek az iskolatai iskola gyümölcs program kapcsán mondottakkal, ez egy önkezdeményezés, amelynek nevelő célja és funkciója van. Éppen ezért ezt a megközelítést kell érvényre juttatni az iskolatai iskola gyümölcs program kapcsán. Ami pedig a TTIP tárgyalásokat, az USA-EU e szabadkereskedelmi tárgyalások kérdését illeti, úgy gondolom, hogy nyomon kell követni, figyelemmel kell kísérni ezt a lehetőséget, amelyet Európa, az európai gazdaság számára kínál ez az esetleges megállapodás. De nem szabad a szőnyeg alá söpörni a negatív szempontokat sem. Úgy gondolom, hogy mindig szem előtt kell tartanunk azt a célt, amely e megállapodás megkötéséhez kapcsolódik, de természetesen azokat a veszélyeket, amelyekkel együtt járhatnak, nem szabad elfelejteni. de látni kell, milyen esély, milyen lehetőség rejlik a megállapodásban. Még egyszer mondom, nagy lehetőséget látok a TTIP megoldásban, és úgy gondolom, hogy az érvelésünket, a gondolkodásunkat úgy kell felépíteni, hogy elsősorban a pozitív szempontokat domborítsuk ki. Ami a tejágazat kérdését illeti. Ahogy mondtam, teljes figyelmünket irányítjuk a tejágazatra, különösen annak fényében, hogy 2015-től megszűnik a kvótarendszer. Feladatunk az, hogy nyomon kövessük a piacot, és segítsük az orosz embargó következtében nehéz helyzetbe jutott cégeket, vállalkozásokat. A bizottsággal való megoldá, megállapodásunk pozitív válto, válaszokat adott a termelőknek, és ez egy új megközelítésről tesz tanúbizonságot. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy az elkövetkező napokban, hetekben is megfigyelnünk kell a piacra, látni kell, hogy mi történik az embargóval, látni kell, hogy milyen kihatással van ez az egyes termelőkre, és megfelelő lépéseket kell foganatosítani. Én azért vagyok itt, hogy megígérjem, hogy nyomon követjük a, a helyzetet, és ennek megfelelő lépéseket foganatosítunk. Ezt a, a, ezt a megközelítést alkalmazunk egyéb iránt a biztossal való szoros együttműködésben is, a krízis első napjaitól kezdve. Ami pedig a szaporítóanyagok és a vetőmag kérdését illeti, az olasz elnökség figyelembe veszi a parlament felvetéseit, és egy folytatjuk a tanácsi munkacsoportokban a parlament felvetéseit is figyelembe vevő vitát a vetőmagokról és a szaporítóanyagokról. Azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Otwieramy wystąpienie. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig hallgassuk meg eh, a bizottság tagjainak eh, felszólalásait, lehetőleg egy percre szorítkozzanak. Jó napot kívánok, miniszter úr! Beszélt a fiatal gazdálkodókról, akiket támogatnunk kell. Itt ülök, itt ülök, miniszter úr! Elnök úr, nem akarom ön miatt vesztegetni a felszólalási időmet, tehát ma délelőtt egy szóbeli módosítót nyújtottam be a rizstermelők védelmi, védelme kapcsolatban, és egy bürokratikus oknál fogva nem tudtam megvédeni a mezőgazdálkodók érdekét az ázsiai termelőkkel szemben. Én azért lettem európai parlamenti képviselő, hogy változást tudjuk elérni, de itt olyan emberek ülnek, akik európainak öltöznek, de valójában uh, kambodzsai és mindenfajta távol-keleti ügynökök, szálláscsinálók és szekértolók. Ezért tehát, elnök úr, azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen csodálkozom, hiszen 5 millió euró nem elegendő arra, hogy az orosz embargó áldozatait megsegítsük, és éppen ezért más politikára van szükség Oroszország és Putyin irányába, és így mindenki számára lesz munka. Hogyha ez az az Európa, amit ki akarnak építeni, akkor bizony ezt nem akarjuk támogatni. Szukányéte, bardzo proszę. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok angolul szólni. Most vettem észre, hogy nincsen lettből tolmácsolás. Az európai gazdálkodók számára nagyon súlyos gond az orosz embargó. Lettország számára különösen nagy terhet jelent ez a tejágazat számára. 30-40 kal csökkentek az árak hogyha ezt abszolút árakban akarom kifejezni, 19 cent per liter ennek a mértéke, ami gyakorlatilag alatta van a termelési költségnek. Az orosz piac bezárulása miatt nagyon sokak szenvednek, Lettország már kitöltötte majdnem 100%-ban a tejkvótáját, de a tehenek nem gépek. Nem lehet kikapcsolni őket, továbbra is termelik a tejet, ezért szeretném kérni az Európai Tanácsot, illetve annak a mezőgazdasági formációját, hogy döntsenek arról, hogy nem büntetik a gazdálkodókat a kvóta meghaladásáért. Ilyen esetekben, ilyen súlyos esetekben ez nem csak gazdasági, hanem politikai kérdés is. Köszönöm, miniszter úr. Egyetértek a tej eh, ágazatról elmondottakkal, de jól látható, hogy mi történik a kvóta kivezetése után a nehéz eh, területeken gazdálkodók, a perifér és hegyi eh, területen gazdálkodó gazdák nehéz helyzetbe kerülnek. A parlament már javaslatokkal is élt a probléma megoldása érdekében, és ezek megoldásokat javaslunk, amelyeket érdemes van elfogadni. Az elkövetkező hónapokban az olasz elnökség idején nagyon fontos tárgyalások zajlanak az ICAN, az ICAN szintjén, az internet domének támogatása, illetve megvédéséről. és például a .wine és más domének kérdése is napirendre kerül. Az olasz elnökség foglalkozik ezzel a kérdéssel? Hiszen nekünk az a benyomásunk van, hogy igazából senki sem foglalkozik a bizottságban és az elnökségben ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Pan poseł Branen, później Doc, później Tarabella. Pan... Köszönöm szépen, Branen úr. Aztán Doc eh, úr, eh, most először Brenner urat hallgassuk meg. Ezt szeretnék egy megjegyzésére reagálni elnök úrnak. Federica Magorini eh, nevezték ki külpolitikai főképviselőnek. Szeretnénk tudni, hogy jó munkakapcsolatot ápol-e az új főképviselőasszonynal, jól tudnak-e együttműködni, nyilván erre szeretnék most rákérdezni. Az EU külpolitikát eh, nem a mezőgazdasági politika fogja meghatározni, de azért az hasznos volna, hogyha a mezőgazdasági politika alakítói beleszólást adnán, kapnának a külpolitika formálásába, reméljük, hogy erre ön képes lesz. Köszönöm szépen, Dolc úr. Um, we have... Dolc asszony. Beszéltünk már a tejágazatról, és miniszter úr, ön is beszélt arról, hogy nyomon követi majd a helyzetet. Néhány tényről szeretnék beszélni a gazdálkodók és a tejfeldolgozók szempontjából Észak-Írországban. Folyamatosan csökkennek a tejárak. Csak tegnap a Fonterra aukcióban 6%-kal csökkentek az árak. Nagyon sok ágazat nagyon sok tényező vezet ehhez a helyzethez. A globális tejárak 5-10 százalékkal növekedtek, a piaci kereslet ezt nem követte. Észország, Észak-Írországban a sajt és vajtermelés nagyon fontos ágazatok. Ehhez tartozik egy nagyon fontos ár probléma a például a tejpor és a tejzsír esetében. A beavatkozás nem elégséges, az intervenciós árak túl alacsonyak, az a köztár, a közraktározás nem oldja meg a helyzetet, be kell vezetni újra az export visszatérítéseket, és talán a lehetetlent is meg kell kockáztatni, komolyan meg kell gondolni, hogy megszüntetnénk a kvóta korlátozásokat, és enyhítenénk a piaci rendszer szabályozásán. Köszönöm. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, une minute, deux questions. La première relative au secteur du. Köszönöm szépen. Először is a cukorral kapcsolatosan szeretnék beszélni. Nagyon sok átalakításra szorultak a termelők, az egész ágazat, bizonyos területekről kiszorultak, a kevésbé fejlett országokkal, az Ákácsi országokkal, balkáni országokkal megállapodást kötöttünk, olyan, olyan megállapodásokat, amelyek következményében több tízezer tonnát kell importálni cukorból. Ezzel kapcsolatosan hogyan gondolkodik? Ez egy nagyon fontos termelési ágazat, és nagyon sok változás érintette. A, változások, a választások előtt ön ellene volt annak, hogy a növényi szaporítóanyagokat, vető magok piacra bocsátásával, piaci forgalmával kapcsolatos szabályozás megszülessen. Most hogyan fog erről a tanács gondolkodni erről a kérdésről, ön vajon ezt támogatni fogja, vagy sem? Köszönöm szépen, hogy fegyelmezetten tartják az időt. Kozsmuk úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos arról nem beszélt Vocseszki új kérdése nyomán, hogy az elnökség eddig még miért nem kísérelte meg mozgósítani a veszteségekre elkülönített tartalékot a kapból. Úgy gondolom, hogy az embargó mind a 28 tagállamot érinti. A 125 millió euró, amit a bizottság erre a célra fordított, nem elégséges a károk fedezésére. Különösen, mivel csak két esetben térítik meg a károkat, hogyha jótékonysági célra fordítják a készleteket, vagy megsemmisítik, de gyakorlatilag a károkat az alacsony árak okozzák, sok esetben a termelési költségek alatt vannak már az értékesítési árak. Hogyha ezeket, a, csak ezt a tartalékot használjuk fel, ez nem elégséges megoldás a problémára. Köszönöm szépen. A következő felszólalónak adom meg a szót. Grazie. Eh, arrivo Köszönöm, Olaszországból jövök, mint önminiszter úr, Venétó tartományból, ahol a mezőgazdasági ágazat jelentő szerepet játszik. Öntől ugyanakkor konkrét válaszokat vártam volna. Itt most már nem elég az általános vita, hanem konkrét lépéseket kell tenni. Három problémát szeretnék kiemelni, három kérdést szeretnék feltenni. Remélem konkrét választ kapok. Egész addig, amíg nem beszélünk, bár arról beszélünk, hogy milyen jók a termékeink, de a boltok polcain és az emberek asztala tele van importált élelmiszerrel. India lezárja a piacát a mezőgazdasági termékeink és a boraink előtt a címkézésre hivatkozva. Ezen felül a rossz időjárásra való figyelemmel további segítségre van szükség, ami pedig az embargót életi, az orosz embargót életi konkrét, világos támogatásra van szükség, és az az összeg, amit idáig mobilizáltak még Veneto tartománya gazdálkodóinak sem elegendő, hát még az egész Európai Unió gazdálkodóinak, is kérdezem, hogy hogyan látja ezt a helyzetet, hiszen azonnal döntést kellene hozni az EU-ban a segítségről. Madame Moya. Okay. Moya asszony. Miniszter úr. Gyönyörű beszédet tartott, de hát ez persze voltak éppen ilyen marketing fogalmakkal volt tele, ami jellemző az olasz elnökségre. De az olasz mezőgazdaság katasztrofális állapotban van. Mit terveznek tenni annak érdekében, hogy biológiai sokszínűséget támogassak, amely egy igazi olasz örökség, és mit tesznek annak érdekében, hogy ne csak a TTIP-et támogassák, hanem tényleg a mezőgazdasági örökséget is. Mit tesz az olasz elnökség annak érdekében, hogy a dél-európai termelőket is támogassák, hiszen őket, ezeket a piacokat elárasztja a marokkói termékek áradata. 10 cent per kilós árad, áron jönnek be a áruk Marokkóból, úgy, hogy ezért még a növényvédőszereket sem lehet megvenni e, ilyen kilónkénti áron Európában. Mit tesz az olasz elnökség ennek megállítása érdekében, és mit tesz annak érdekében, hogy támogassa e, a a Dél-Európában, illetve hogyan akarják megakadályozni az élelmiszerláncban alakul, kialakult csalásokat, e, és hogyan akarnak fellépni az állatok körében elterjedő betegségek ellen. Mata úr, öné a szó. Az oliva olajról szeretnék kérni. Az axillella baktérium megtámadta a oliva ültetvényeket, pedig karanténba vonták ezeket a növényeket, de most kivágásról döntöttek. Miniszter úr, nem csak ezzel a baktériummal van probléma, hanem más mikroorganizmusokkal, gombákkal és um, rovarokkal is. Itt tehát um, a kivágásról, vagy pedig a peszticidek, a növényvédőszerek és a um, növényvédőszerek alkalmazásáról szóló döntések nagyon röviden kerülnek meghozásra, nagyon nehezen hozzák ezeket meg. Szalentóban pedig a regionális termelés nagy részét az olivatermelés adja ki, és hogyha ezen az úton haladunk tovább, akkor egész biztos, hogy a mi ökoszisztémánkban ellehetetlenítjük a gazdálkodást, ellehetetlenítjük a mezőgazdaságban élők helyzetét. Az oliva olaj és az oliva növénye tipikusan olasz és mediterrán növény, éppen ezért helyzetbe kell hozni a termelőket, nem ellehetetleníteni. Köszönöm szépen, flan úr, még egyszer aztán ilyen úr. Köszönöm szépen. Ami az európai fa piacot illeti, Írországban sokszor szó esett ármanipulációról, 85 millió eurót említettek. Ön majd felveti Simon Kovmi úrral tárgyalva ezeket a kérdéseket a következő hónapokban? Az Európai Unió egészében nagyon fontos piac ez, és hogyha ármanipuláció folyik, vagy legalábbis erről híresztelések kapnak szányra, akkor gyakorlatilag Írországban senki nem akar majd ebbe az ágazatba befektetni. Köszönöm. Köszönöm. Jár úr, aztán Hazelkamp úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy rendelkezésünkre áll. Nagyon rövid kérdést teszek fel, nem akarom ismételni a kollégákat az oroszországi embargó tönkretette az árakat. Ennek érdekében érdemes volna fellendíteni az európai piacot. Az iskolatej és iskolat gyümölcsprogramról már beszéltünk, nem volna en, itt az ideje, hogy de bürokratizáljuk e két programot. Az én régiómban arról panaszkodnak, hogy túl súlyosak a bürokratikus terhek, és sok iskola azért nem használja az iskolatai programot, mert túl nagy terheket róz rájuk. Nem tudnánk ezt egyszerűsíteni, ezt a programot? Így több tejet és több eh, gyümölcsöt kapnának az iskolák, ez jót tenni a közegészségügynek, de persze a piacokat is tehermentesíteni. Köszönöm szépen, Hezekamp úr. Ja, dank u wel. Eh, dank aan de minister voor eh, eh, gedetailleerde toelichting. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy nem is tett említést az állatjólétről. Azért mondom ezt, és azért tartom különösnek, mert sok millió ember számára fontos az állatvédelem Európában, és ők várnak valamit öntől. Minden nap látjuk az állatokkal sűrűn megrakott teherautókat, amelyek például Hollandiából indulnak, Európa egészében szállítják az állatokat. Ezek a kamionok sokszor élő sertéseket szállítanak, Olaszországba szállítják őket, majd a pármai sonkát vissza Hollandiába. Ez nagyon sok szenvedést okoz az állatok számára, és úgy gondolom, hogy erre a kérdésre megoldást kell találnunk. Az állatok és az állatvédők egyaránt várják öntől a megoldást. Valamit tehetünk-e például az élőállatszállítás időtartamával kapcsolatosan, illetve egyéb állatvédelmi kérdésekben? Köszönöm. Dziękuję pani poseł, pani poseł, pan poseł Rope, następnie pan poseł Walak. Köszönöm Rope úr, Valakász úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves miniszter úr, nagyon sajnálatosnak tartom, hogy nem válaszolt lengyel kollégám kérdésére az afrikai sertés pestéssel kapcsolatosan. Nagyon fontos kérdés ez az ön számára is szerintem. Én olyan térségből érkeztem, ahol egy nagy gazdaságot nemrégiben bezártak, 20 ezer sertést kényszervágásra küldtek az afrikai sertéspestis miatt. Oroszország leállította a sertéshús importot Litvániából. Annak ellenére, hogy Oroszországból és Belarusból érkezett a fertőzés Litvániába, és azóta több esetet is azonosítottunk. Ez nagyon fontos kérdés, és nagyon sok spekuláció övezi. Azzal kapcsolatosan, hogy az afrikai sertéspest is eh, honnan származott, elképzelhető, hogy eh, a takarmányokból, vagy eh, az, a vadon élő sertésekből származott. Köszönöm szépen! elnök úr, két kérdésem volna. Az első, szeretném tudni a véleményét a spanyol petícióval kapcsolatosan arra nézve, hogy a zöldséggyümölcs és tej kiosztás iskolai rendszerében változások következzenek be. A második kérdés, amit nagyon sürgősnek tartok, a következő. Az Európai Unió hogyan tudja bővíteni azokat a támogatásokat, amelyek a piaci forgalmazást érintik az orosz tilalom által érintett ágazatokban. Nagyon szeretném megtudni, hogy új piacok megnyitásával kapcsolatosan tárgyalnak-e valamiről harmadik országokkal, illetve az Egyesült Államokkal való tárgyalások során érvényesítsék az európai érdekeket. Új kezdeményezésekre van szükség Oroszországgal szemben az a WTO színterén, hogy megvédjük az európai termelőket. Jako ostatnia, pani Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék három kérdésre kitérni. A 2020-as stratégiában Hay un tema fundamental. A fiatalokról, a fiatal termelőkről is szó esik. Szeretném, hogyha a PAK reformjában ezeket a kérdéseket is figyelembe vennék. Másodszor a harmadik országokkal való kapcsolatban soha nem veszik figyelembe azt, hogy milyen brutális hatása van a vidéki térségekre ezeknek a döntéseknek. Én Andalúziából származom, és a mi térségünkben is óriási hatást hoznak eznek a döntések. Nagyon fontos, hogy kompenzáló intézkedéseket is tegyünk. Beszéljen arról, hogy a tanács milyen rendelettervezetet, illetve a bizottság milyen rendelettervezetet készített, például a dinnye, sárga dinnye és a görög dinnye termelésben. Ezek olyan termékek, mint például a citrusfélék, vagy az, a padlizsán, ezeknek a szabályozása nagyon nagy hatással van a kertészeti zöldséggyümölcs termékek termelésére november 30-án óriási hibát követtek el. Köszönöm szépen. Grazie, allora cerco di andare per punti. Igyekszem pontról pontról haladni, de elnézést, hogyha rövidre fogom magamat. A rizs kapcsán Elmondom, hogy a miniszterek nagyon figyelnek a rizsaágazat két kérdésére. Az elmúlt hetekben is folytattunk erről vitát a saját kezdeményezésünkre, de nem csak mi kezdeményeztük ezt, és azt ki, arra kérdeztük, kértük a bizottságot, hogy kövesse nyomon a rizságazatban történteket, mi több a bizottság számára javaslatot tettünk, hogy készítessen konkrét tanulmányokat, illetve hogy milyen módon lehet a, védőzá, a védzáradékot alkalmazni. Ez egy olyan dosszié, amely abszolút fontossággal rendelkezik számára. Az ikan kérdésem. Köszönöm a kérdést. Valóban ez is egy olyan kérdés, ahol amelyet Múlt héten vettünk a megfelelő munkacsoportok napirendjére, és a bizottsággal is beszéltünk erről a domének megszerzése, illetve biztosítása nagyon nagy problémát jelent, és azt reméljük, hogy a bizottság konkrét tovább lépésű javaslatokat tesz, hiszen úgy gondolom, hogy stratégiai jelentőséggel bír az egész mezőgazda, európai mezőgazdaság és élelmiszerágazat számára, milyen doménekkel rendelkezünk. Ami az afrikai itt illeti, az olasz elnökség teljes figyelmét fordítja erre a kérdésre. Az elkövetkező napokban Borg biztossal, és nem csak vele tárgyalunk, annak érdekében, hogy megfelelő válaszokat találjunk, és már augusztus során is foglalkoztunk az afrikai sertéspestis kérdésével, de biztosítani szeretném önöket, hogy nem csak a e sertéspest hanem a xylella baktérium kérdésével is foglalkozunk. Éppen ezen a héten dolgozunk Olaszországban egy olyan fellépésen, amely kortán, korlátozza ezen kórokozó negatív kihatását. Ami a tej ágazatot illeti, többen joggal emelték ki, e kérdés érzékeny voltat. Jelzem, hogy a tej csomag mind a lánc, az élelmiszerlánc működését, mind a piac működési jobban lehetővé teszi, a következő hetekben és a következő hónapokban pedig meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk a valóságot a tervekhez igazítani. Vannak bizonyos területek, például a hegyvidéki területek, vagy a hátrányos területek, ahol a kap lehetőségeket kínál, vagy az első vagy a második pillérben e termelők számára. De az egyes termelőknek, termelői szervezeteknek, országoknak jól érteniük kell, hogy hogyan tudják konkrétan lehívni ezeket az e, pénzeket. Olaszországban nekünk is házi feladatunk van ebből. Egész egyszerűen keressük a lehetőségét, hogy hogyan lehet a kapban a hátrányos helyzetű termelők támogatására szolgáló pénzeket a legjobban megpályázni és lehívni. Ami az orosz válságot illeti, nem gondolom, hogy a munka véget ért. Azt gondolom, hogy az elkövetkező hetekben nagyon gyorsan a miniszterek között megegyezésre kell jutni a mezőgazdasági különbizottság az elmúlt napokban is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani. Kezdeményeztük ezt, de persze a bizottság hozhatja meg a konkrét intézkedéseket a mezőgazdasági és zöldség és gyümölcstermelők támogatása érdekében. De igaz ez a tejpor és a sajt ágazat megsegítésére is. Éppen most változik a helyzet, hiszen a felhasználható költségvetés változik is. Nagy figyelemmel kísérem az esemény változását, az helyzet változását, és a ma délelőtti vita felvetéseit is igyekszem becsatornázni a vitába. Pénteken a bizottsággal meg kell vitatnunk azt, hogy hogyan lehet lépésről lépésre úgy tovább lépni, hogy megerősítsük ezt az eszközt. Még egyszer mondtam, nem zárult még le a munka. És megmondtam a bizottságnak is ezt, hogy tovább kell lépni. Úgy gondolom, hogy azokat az eszközöket hívtuk le idáig, amelyek segíthetnek, de alaposan vizsgálattárgyává kell tenni a helyzetet, meg kell vizsgálni, megfelelő választottunk e ki kell értékelni a adatokat, és ez alapján lehet az újabb lépéseket meghozni. Úgy gondolom, hogy minden lehetőségünkre lévő eszközt meg kell ragadni, hogy a vállalkozásainkat, a termelőinket megvédjük, és a konkrét lépések fényében pénteken miniszter kollégáimmal megvitatjuk a következő megtendő lépéseket. És e pénteki találkozó után biztos vagyok benne, hogy a tanács további lépéseket tesz, amelyekre szükség lesz, és figyelembe veszük az itt ma délelőtt elhangzott felvetéseket is. Federica Mogherinit jól ismerem, teljesen pozitív a kapcsolatunk, nagyra értékelem a szakértelmét és azt a komolyságot, ahogyan foglalkozik a kérdésekkel. És ő Természetesen a külügyi tanács vezetőjeként, illetve a felelős külügyi tanácselnökként aktív kérdésben augusztus 15-én egy rendkívüli külügyi ülést hívtak össze, tanácsülést hívtak össze annak érdekében, hogy választ találjanak az orosz válság által felvetett kérdésekre. Az olasz elnökség igyekszik tehát közös választ adni azokra a kihívásokra, amelyeket az orosz válság, az orosz importembargó jelent a számunkra, mind a külpolitikában, de mind a mezőgazdasági politikában is. Hisz azaz válaszom az, hogy kitűnően együtt tudunk működni Federica Mogherinivel a jelenlegi olasz miniszterasszonyjal. A Marokkóval való megállapodás, hogy erre a kérdésre is válaszoljuk, néhány éve került aláírásra, de tisztában vagyok azokkal a kérdésekkel, amelyek azokkal a problémákkal, amelyekkel a zöldség-gyümölcságazat szembenéz a megállapodás következtében, de hát ezt látni kell, hogy ez egy általános megállapodás részét képezi. és fontos, hogy a konkrét eh, problémákat egy magasabb a politikai szintre vigyük fel, az érzékenységet itt is megjelenítsük, meg tehető ez, de hát látni kell, hogy eh, a Marokkóval való megállapodás nem csak a zöldség gyümölcs ágazatot érint, hanem sokkal szélesebb politikai kontextusban értelmezhető. Remélem, hogy sikerült minden kérdést megválaszolni. Köszönöm szépen eleve, hogy felvetették ezeket a kérdéseket, problémákat, nem feledkezem, megörülök, és köszönöm a figyelmüket is. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy e, az itt kapott tájékoztatás és a feltett kérdések e, hasznosak lesznek majd miniszter úr számára, hogy legyen mit hozzá, mivel hozzájárulni a pénteki miniszteri tanácskozáshoz. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy itt volt velünk, és nagyon sok sikert kívánunk a munkájához. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját is. Mm. Miniszter úr, legközelebb találkozunk elnöksége végén, amihez minden jót kívánunk. Viszontlátásra. Mais ça ne peut pas marcher pour cet après-midi.